Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném megkérni önöket, hogy foglaljanak helyet. Plenty of, of seats <laughs> rounding. Uh, I hope that the other members will join. Remélem, hogy még egy kicsit később megérkeznek a többiek. Nine o'clock in the morning. Reggel kilenckor ez mindig kont. Mindenesetre köszönöm azoknak, akik már itt vannak, és megnyitom ezennel a Regi Szakbizottság ülését, amely ma délelőtt és délután zajlik, illetve holnap délelőtt. Megkapták a napi rendet, ezt az összes regitag megkapta. Elfogadhatjuk a mai és holnapi ülés napi tervezetét, vagy van-e valakinek esetleg javaslata? Nincs akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A május 18-ai, valamint a május 29-30-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik. A jegyzőkönyv tervezett mindenki számára elérhető az interneten. Azt javasolnám, hogy úgy járjunk el, mint mindig, hogyha senki nem jelzi, hogy problémája lenne a jegyzőkönyvekkel, akkor elfogadottnak tekintjük azokat. senkinek nincs megjegyzése, javaslata, akkor köszönöm szépen. Megyünk tovább az elnök közleményei. Három elnöki közleményem lenne. Emlékeztetnék arra, hogy mi történt a legutóbbi regiülés és a mai regiülés között. A tegnapi nappal kezdeném. Tegnap Ülést tartott az egyszerűsítéssel foglalkozó magasrangú csoport az Európai Bizottság Bárlema épületében. Meghívtak, hogy részt vegyek ezen az ülésen, amely várhatóan a magasrangú csoport utolsó ülése. Én képviseltem a regiszakbizottságot ezen az ülésen. A zárójavaslatok, ajánlásokról szólt a vita, amelyeket a magasrangú csoport fog elfogadni, és amelyeket a regé szakbizottsági tagoknak is eljuttat. A felszólalásomban beszéltem az egyszerűsítés folyamatának szerepéről, tájékoztattam a magasrangú csoportot, valamint az összes érdekelt felet és a biztosokat, akik részt voltak ezen az ülésen, az Európai Parlament tevékenységéről, ugyanis mi is tevékenyen részt veszünk az egyszerűsítésben. Kétszer is tartottunk eszmecserét a magasrangú csoport elnökével. Volt egy szeminárium, amely ezzel a kérdéssel foglalkozott, és az egyszerűsítés elvét szerepeltettük az összes olyan jelentésben, amelyet az elmúlt két év során elfogadtunk itt a parlamentben. Nagyon aktív partnere vagyunk tehát az Európai Bizottságnak az egyszerűsítésre vonatkozó erőfeszítésekben, és egy kérdés merült fel az eszmecsere során, mi legyen az omnibus dossziéval, az úgynevezett saláta rendelettel. Két hónappal ezelőtt fogadtuk el a véleménytervezetünket a témában. Remélhetőleg a három háromoldalú egyeztetés megkezdődik szeptemberben, és az új észt soros elnöksége várhatóan előfeszítéseket tesz majd a három oldalú egyeztetések megszervezésére. Kretszú biztos asszony volt jelen a magasrangú csoport ülésén, ő indította útjára ezt a kezdeményezést, és Tyson biztos is jelen volt mindketten. Beszéltek arról, mennyire fontos az egyszerűsítés, a jelenlegi ciklusra vonatkozólag, illetve a 2020 utáni időszakra vonatkozólag is. Ennyit szeretnék mondani a magasrangú csoport üléséről, nagyon érdekes ajánlásokat fogalmaztak meg. Ahogyan az egyik kolléga is említette, talán egy kicsit túl bürokratikus egyik-másik, de az egyszerűsítés irányába hatnak. A második közleményem a közös regi kotár ülésre vonatkozik, ez egy meghallgatás a városi, városfejlesztési agenda partnerségeire vonatkozóan. Júniusban, június 25-én került sor erre az ülésre. Néhány regi szakbizottsági tag részt vett. A megbeszéléseken az egész Kotár bizottság képviseltette magát a meghallgatás alkalmával, és egy nagyon érdekes vita alakult ki, nem csak a partner rek tevékenységére vonatkozóan, hanem arról is, hogy ezek a partnerségek, vagy partnerek hogyan tudnák bevonni az európai polgárokat az európai városokról szól, azok szerepéről szóló vitába. Hogyan tudjuk, tudnánk közösen tájékoztatni a polgárokat a célkitűzéseinkről, az eredményekről, továbbá szó esett a különböző társadalmi csoportok bevonásáról, nem csak a helyi hatóságok bevonásáról, hanem az üzleti szereplők, nem kormányzati szervezetek és mások bevonásáról. Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, azt hiszem ezek is elérhetőek online. A harmadik a kohéziós fórumra vonatkozik, a harmadik közlemény, Június 26-27-én került sor erre, és a Regi Szakbizottságunk nagy számban képviseltette magát a vita során. Emellett hárman közülünk a különböző munkacsoportokban, különböző szemináriumokon is aktív szerepet vállaltak, Krél asszony, Van Nistelrooy úr és jó magam, három szemináriumi ülésen elnököltünk, és Westphal asszony is aktívan részt vett a vitákon. Erős volt a képviseletünk a kohéziós fórumon, az egyetlen egy megjegyzésem azok számára, akik nem tudtak jelen lenni, az az, hogy az Európai Bizottság nagyon aktívan vett részt a fórumon. És az egész Európai Bizottságra gondolok, kezdve az Európai Bizottság elnökével, az Európai Bizottság alelnökei, és a legtöbb biztos is jelen volt, és részt vett a plenáris ülésen. Beszédeket tartottak, majd a különböző szemináriumokon is beszédeket mondtak. Nagyon érdekes volt a fórum, semmi meglepő, nem hangzott el de fontos volt meghallgatni a bizottságot, az érdekelt feleket, és persze lehetőség volt ez, hogy bemutassuk az EP álláspontját. Ez lenne a három közlendőm a mai napon. Megyünk tovább. A napirend következő pontja a B tematikus főosztály által rendezett szeminárium makroregionális stratégiák az Európai Unióban. Sokat foglalatoskodunk a makrorégiók, a makroregionális stratégiák témájával, a jelentéseink révén is. Készül egy végrehajtási jelentés. Kocolino úr a jelentéstevőnk, ezért szerveztük meg ezt a szemináriumot, remélhetőleg kapunk valamiféle visszajelzést a makroregionális stratégiákról Európában. Azonnal rá is térünk a szeminárium programjára. Üdvözölni szeretném a meghívottakat, üdvözlöm Önöket a Regi Szakbizottságban. Nagy öröm számunkra, hogy itt vannak velünk. Rá is térünk azon az első pontra, az Európai Unió makroregionális stratégiai koncepció, fejlődés és kihívások. Stefan Gensle, professzor úr, remélem helyesen ejtettem a nevét, mondja az elnökasszony, és Norvégiából érkezett hozzánk, ön ilyen szó parancsoljon. Köszönöm szépen, Mihálylova elnökasszony. Gyorsan felállok, hogy lássák, hol vagyok, ki vagyok. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szóljak ma önökhöz. egy kicsit akadémiai jellegű, emelkedettebb gondolatokat fogok megosztani önökkel a téma kapcsán, remélem nem lesz túl unalmas. A makroregionális stratégia koncepciójáról fogok beszélni, az, a koncepciók, illetve koncepció fejlődéséről és a kihívásokról, amelyek a makroregionális kísérlethez kapcsolódnak. Lényegében így néz ki, ennek megfelelő az előadásom struktúrája, és beszélek majd néhány kísérleti kutatási projektről, amelyeket kollégákkal együtt végeztünk, és amelyek egy könyv megjelenéséhez vezettek. Először is úgy gondolom, el kellene gondolkodnunk azon, hogy miért is kellene makroregionális stratégiákkal foglalkoznunk miért érdemes ezekkel foglalkozni. Két, érde, két érdekes oka van ennek szerintem. Az egyik az, hogy a makroregionális stratégiák foglalkoznak az optimális szabályozási terület kérdéskörével. Májóne, olasz politológus így fogalmazta meg a problémát. Egyesek úgy gondolják, hogy az Európai Unió nem egy optimális szabályozási terület, mert túl nagy. Gondoljunk például a környezetvédelmi kérdésekre a földközi tengeri térségben vagy a balti térségben. Ez azt jelenti, hogy hely specifikusabb, lokálisabb megközelítésre van szükség. Klaus Legevi, német tudós pedig arra mutatott rá, hogy a makroregionális szervezetek, mint amilyen például a Balti-tengeri Unió, egyrészt lehetővé teszik a kapcsolatteremtést, az újbóli kapcsolatteremtést a polgárokkal, másrésztről azonban tükrözik a szükségességét annak, hogy nemzetközi együttműködést folytassunk, ha bár kisebb keretek között, mint az egész kontinensre kiterjedően. Mik a makroregió, makrorégiók? Nyilván ez egy konstrukció, nem kézzelfogható, nem konkrét területről van szó, azonban több tudományterület is használja ezt a koncepciót. Egyrészt gondolhatunk az Európai Unióra, mint makrorégióra, az egész világhoz képest, az Európai Unió vagy az ASEAN globális szinten makrorégiók, de hogyha tagállami perspektívából nézzük a kérdést, akkor felfedezhetünk olyan makrorégiókat, amelyek a helyi, a regionális és a nemzetállami szint közé ételődnek és aztán az Európai Bizottság 2009-ben a következő definíciót fogalmazta meg. A makrorégió egy olyan régió, amely különböző országok vagy régiókhoz tartozó területeket fogja össze. Egy olyan régió, a makrorégió, amely közös jellemzőkkel is köz, rendelkezik, és közös kihívások elé néz. Makroregionális stratégiák jöttek létre, olyan stratégiák, olyan integrált keretek, amelyek néhány tagállamot és harmadik országot kötnek össze, egy olyan régió révén, amely közös kihívásokkal küzdik, sokszor környezetvédelmi kihívások, ezek gondoljunk a Balti-tengerre vagy a Duna régióra. Ez majd kiderül a későbbi előadásokból is. Öt alapvető elvről beszélhetünk a makroregionális stratégia kapcsán. Integráció, koordináció, politikai döntéshozók bevonása, partnerségek kialakítása. Ezek mind-mind rámutatnak a makroregionális kísérlet kihívására, nevezetesen, hogy egy több szintű rendszerben együttműködést alakítsunk ki az Európai Unión belül. Horizontálisan és egyre inkább vertikálisan és különböző országok bevonásával valósul meg ez az együttműködés, és nyilván ez nem egyszerű. Az úgynevezett three no, három nem alapelvét követjük mindmáig. Így indulhattak útjukra a makroregionális stratégiák, nem kapnak további támogatást, nem hoznak létre további rendsz- intézményeket, és nem tesznek szükségesé új jogszabályokat. Ezek, ez az alapelve a makroregionális stratégiáknak. Mégis létrejött egyfajta ar- architektúra, amely a makrorégiókhoz kapcsolódik, és ez az architektúra azonban teljesen más a tagállami arch- architektúrához viszonyítva, ez a többi előadásból is részletesebben kiderül majd. A makroregionális stratégiák segítettek a mobilizálásban, Egyszerűen, sokszor egyszerűen a makroregionális stratégiák létrehozta diskurzusnak köszönhetően. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a makroregionális stratégiák hogyan, ha egyáltalán ékelődhetnek be, hogyan válhatnak szervesebb részeivé az általánosabb EU stratégiáknak. Érdemes egyfajta történeti áttekintést is adni, a makroregionális stratégiák nem csak a területi együttműködésről szólnak, nem csak az EU-s jellegű területi együttműködésről, szorosan kapcsolódnak a kohéziós politikához, és így tovább, de talán fontosabb ennél az, hogy a makroregionális stratégiák a klasszikus, hagyományos kormányközi együttműködésen alapuló regionális integrációhoz kapcsolódnak elsősorban, vagy az EU-n kívüli országok bevonásáról, én ugye Norvégiából jöttem, itt említhetjük az északi együttműködést, van egy balti-tengeri együttműködés is, amely már egy viszonylag hosszú múltra visszatekintő regionális együttműködés a hidegháború alatt indult útjára, és a kelet-nyugati konfliktus végével nagyon gyors érési folyamat kezdődött, és itt van az Európai Uniós, amely maga is keretet teremt a regionális együttműködéshez a saját területén belül. Úgy gondolom tehát, hogy érdemes így látni a makroregionális stratégiákat, mint egy eszközt, amely a hagyományos, klasszikus regionális együttműködést ötvözi, és a területi együttműködést, valamint az EU-s eszközöket. Van azonban egy másik elem, amelyre rá szeretnék mutatni. Itt láthatunk egy térképet a régióról, úgy gondolom, hogy a makroregionális stratégiák nem csak a többszintű irányítási architektúra részét képezik, nem csak azt segítik elő, hanem egyfajta kísérleti módszert is képeznek arra vonatkozólag, hogy az új politikákat, az új megközelítéseket teszteljük. Lehet, hogy egy kicsit nehezen látható ez a DN, de talán megkapták ezeket kinyomtatva. Ez egy kísérleti irányítási ciklus, amit itt láthatunk, amely beikelő, amelynek részét képezi például az európai szemeszter, amelynek keretén belül a tagállamok megállapodtak abban, hogy átfogó, közös keretet alkalmaznak egy adott szakpolitikai területen, majd delegálják a helyi egységeknek, értsd a tagállamoknak és a régióknak a feladatokat, amelyeknek van egyfajta mozgásterük a szakpolitikai célok végrehajtásához, és utána végül visszajelzést kell adniuk, és ezáltal javul az irányítási rendszer, és innentől kezdve már nem kísérleti irányítási struktúráról beszélünk, mert hát lezajlott a tesztelési időszak. Tudományos szempontból így érdemes látni az Európai Unió makroregionális stratégiáit. Egyelőre tehát kísérleti jellegű stratégiákról beszélhetünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy egy közös keret, amely egy közös keret lőtt létre, makroregionális stratégiákból álló keret, és van egy magas szintű makroregionális stratégiákkal foglalkozó csoport, amely az Európai Unióból és az egyéb tagállamokból áll, amelyek közösen megállapodnak a szakpolitikai területekről, delegálják az elvégzendő feladatokat a nemzetállami koordinátoroknak, és aztán egy nagyon részletes koordinációs struktúra épül ez alá, ahol eldől, hogy hogyan lehet az e, a, um, a megfogalmazott stratégiákat végrehajtani a gyakorlatban, majd visszajelzést adnak. Láthatják a dián, hogy nagyon komplex, nagyon bonyolult ennek a működése, biztos hallunk majd bírálatokat is ezzel kapcsolatosan. Ez viszont egyfajta kísérleti modell, amelyel a nemzetek közötti együttműködést um, se kísérletezhetünk, annak módjaival kísérletezhetünk. Olyan tagállamok és régiók közötti együttműködésről kell gondolni, ahol az adott régió közös kihívásokkal néz szembe. Itt láthatjuk a prioritásokat, ezekre épülnek a stratégiák, az innovációt emeltem ki. A makroregionális stratégia kontextusában az együttműködés egyik jellemzője egyébként az, hogy ez nem csak az individuális makroregionális stratégiákról szól, hanem, és talán ez a legfontosabb, egyfajta gott teremt, az összehasonlíthatóság alapját teremti meg. Könnyen összehasonlíthatjuk egymással a különböző makroregionális stratégiákat, mit tesznek, hogyan teszik, és ez lehetővé teszi azt, hogy tanuljanak egymástól. A különböző régiók, az én szemszögemből ez talán az egyik legfrissebb és legújabb fejlemény, Nézzük meg az utolsó pontot, a kihívásokról szólnék. Érdemes a hatásokkal is foglalkozni ebben az összefüggésben. Egyelőre viszonylag nehéz egy hatástanulmányt készíteni az EU-s makroregionális stratégiákról. Az EU számbevőszék külön jelentését idézném, amely a Balti tenger foglalkozik, és kimondja, hogy nehéz a balti stratégiának az eredményét egyelőre félmérni. Tudjuk, hogy valamiféle eredmények, hatások vannak, de ezek még nem mérhetőek, nem tudjuk ezeket számszerűsíteni. Emellett azt is látjuk, hogy megszilárdultak a különböző intézmények, amelyek a regionális együttműködéshez kapcsolódnak, ilyen a Balti Tengeri Halászati Fórum, ilyen értelemben ez a folyamat már nem kísérleti jellegű. Mint ahogyan tudjuk, a különböző makroregionális stratégiákat összehangoltuk a különböző EU-s programok keretein belül, de ez egyelőre csak papíron létezik. A kérdés, hogy hogyan lehet például az EU-s az FC keretein belül az, ezt az összehangolást jobban megoldani. Az, az egész rendszer nagyon bonyolult, de bonyolult a tagállam, az EB számára is, nem beszélve a tagállamokról, de hát persze ez egy kihívás, kérdés, hogyan lehet ezt megoldani. Fontos jellemző az is, hogy az EU-n kívüli partnereket nagyon különbözőképpen integrálják a stratégiákba. Vannak olyan stratégiák, ahol ez nem okoz problémát. A Balti-tenger térségében például Norvégia részt vesz a stratégiában, de nem túl aktív, és Oroszország pedig egészen partvonalról figyeli az eseményeket. Más stratégiák esetében azonban ez máshogy van, vegyük a Dunát példának, ahol számos nem EU-s tagállam, illetve csatlakozni kívánó ország vesz részt a stratégiában, úgy, mint Szerbia, de vannak olyan országok is, amelyek nem lesznek soha EU-s tagok, mint várhatóan, mint Ukrajna és a Moldovai Köztársaság, Mégis a közös stratégia úgy gondolom előnyökkel jár ezen országok számára is, még akkor is, ha nem EU-s tagok vagy nem lesznek azok. Aztán vannak kormányközi szervek, mint a balti tengeri államok tanácsa például, amelyek nagy részt vállaltak a stratégiában, nagy feladatokat vállaltak, és mondhatnánk, hogy a regionális együttműködés eme klasszikus formái nagyon fontos szereplőivé válnak ennek a területnek, ezt is érdekes figyelemmel kísérni. De a makroregionális stratégiák sikere végül egyértelműen a résztvevő országok politikai szándékától függ majd. Zárásképpen remélem, hogy sikerült felmutatni, hogy a makroregionális stratégiák kísérleti jellegűek, ennek a jelegnek az összes következményével. Bizonyos esetekben a makroregionális stratégiák talán érettebbek, mint más esetekben, Mindenképpen érdemes nyomon követni a stratégiák hatását, mérni ezeket megfelelő benchmarkok alapján, például a környezetre gyakorolt hatást érdemes lenne mérni. Másrésztről érvelhetünk amellett is, hogy a makroregionális stratégiák lényege, hogy az ott régióban az együttműködést katalizálják. Ez is egy fontos cél önmagában már. A makroregionális stratégiák a regionális együttműködés multilaterális stratégiáitól eltérnek, ezek EU-s stratégiák, és az EU-s, által átfogó EU-s stratégiák, szakpolitikák végrehajtásáról szólnak egy szélesebb kereten belül, a regionális együttműködést kívánják erősíteni. Emellett fontos, hogy az együttműködés összehasonlíthatóvá váljon, ezt segítik elő a makroregionális stratégiák, ez az eszköz korábban nem volt meg, amikor csak a klasszikus, hagyományos kormányközi együttműködés lehettünk tanulni, például a balti tengeri térségben, és a makroregionális stratégiák végeredményben a különböző EU-s szakpolitikák regionalizációját segítik elő, és lehetővé teszik az érintett szereplők jobb együttműködését. Zárásképpen azt javasolnám, hogy kerüljük el hogy az EU makroregionális stratégiákat a transnacionális nemzeteken átívelő együttműködésé silányítsuk, mert a makroregionális stratégiák többről szólnak. El kell gondolkodnunk, hogy mi a középső szint szerepe a magasabb rétegekhez, szintekhez képest, és persze el kell gondolkodnunk az EU regionális kohéziós politika és a makroregionális stratégiák szerepéről, illetve összefüggéseiről, és végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament képviselőinek szerepét is fontosnak tartom a monitoringban és a felügyeletben. És remélhetőleg ez, ez is hozzájárul majd a makroregionális stratégiák sikeréhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon sok kérdés vetődött fel, érlelődnek az észrevételek, de először hallgassuk meg a prezentációkat, és majd az utolsó után következnek a kérdések. Következő előadónk Jálmukájte asszony, jól ejtettem ki a nevét. A Litván köztársaság pénzügyminisztériumának kohéziós politikai osztályának a szakértője, és arról fog beszélni, hogy az EFSI hogyan járul hozzá az EU-balti tengeri stratégiájának a megvalósításához, a litván tapasztalat. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok itt ma a e, litván tapasztalatokról a balti tengeri stratégia e, keretében. Litvániában a pénzügyminisztérium e, felelős az EU-s kohéziós alapokkal kapcsolatban. A 2014 és 2020 közötti időszakban az én egyik feladatom volt, hogy a Balti-tengeri stratégia cselekvési e, tervvel foglalkozzam. Az előadásomat két részre osztottam. Az első részben beszámolok e, arról, hogy e, a balti stratégiával kapcsolatban milyen tapasztalataink voltak, a, ebben a programozási időszakban, és utána szeretnék beszélni arról, hogy milyen kihívásokkal szembesültünk, végül pedig ajánlásokat fogok ismertetni ezzel kapcsolatban, hogy mit lehetne javítani. Röviden először eh, bemutatnék nemzeti stratégiai dokumentumokat az eh, Európai Stratégiai Beruházási Alapok eh, számára készítettük. Öt ilyen alap van, és három operatív program, az egyik a vidékfejlesztési, a másik a halászati, a harmadik pedig a három kohéziós alap, a regionális fejlesztési, a szociális és a Connecting Facility számára készült. A 2014 és 20 közötti időszakra felkészülve sok erőfeszítést tettünk arra, hogy ezt a stratégiát beépítsük a nemzeti stratégiai dokumentumainkba. Számos konstrukciót hoztuk létre, koordináció, monitoring, felülvizsgálat, fő hangsúlyokkal. Meghatároztuk, hogy mi hogyan definiáljuk az olyan projekteket, ami hozzájárul a stratégia megvalósításához. Két feltételnek kell, hogy megfeleljen egy ilyen projekt. Először is releváns kell, hogy legyen a stratégia horizontális fellépéseivel kapcsolatban és a szakpolitikai területekkel kapcsolatban, másodszorban pedig nemzetközi partnerek részvétele is egy feltétel. Litvániában mind a, a balti tengeri stratégia, mi három, mind a három célkitűzésével foglalkoztunk, környezetvédelem, azután közlekedés, energetika, és a jólét növelése, a KKV-k támogatása, kutatás, fejlesztés, foglalkoztatás támogatásával. Az operatív programokban meghatároztuk, hogy melyek a legfontosabb területek az operatív programok prioritási tengelyei szempontjából. Az energia, közlekedés és az innováció a három legfontosabb terület, egy kicsit kevésbé fontosabb volt a foglalt az oktatás, a kihívások és a biztonság kérdésköre. Megnéztük, hogy milyen potenciális lehetősége van az együttműködésnek ezeken a területeken. Persze ez nem azt, hogy projektek más szakpolitikai területen nem valósultak meg, mint például a turizmus vagy az egészségügy területén. A nemzeti jogszabályainkban úgynevezett balti tengeri stratégia barát nemzeti rendelkezéseket léptettünk hatályba annak érdekében, hogy a projekt maradvány pénzeket fel lehessen használni más nemzetközi együttműködési projektekhez. Nyílt egy lehetőség arra is, hogy Litvánia területén, itt az operatív program területén kívül is felhasználjuk csoportosított forrásokat. Ez transnacionális együttműködési tevékenységeket könnyíthetett meg. A végrehajtásban résztvevő szervek határozták meg a projekt eh, kiválasztási kritériumokat, amely olyan projekteket kellett kiválasztani, amelyek a stratégia megvalósítását eh, segítik elő. Itt öt intézkedést eh, határoztunk meg. Ez nem egy túl nagy szám, az öt, de azért azt jelzi, hogy a stratégiák nagyon is koncentráltak, fókuszáltak, fókuszáltnak kellett lenni. Amikor a projektek finanszírozási feltételeit készítettek elő, azt vizsgáltuk, hogy a stratégia megvalósítását melyik projekt segíti elő a legnagyobb mértékben. Projektmenedzsereket, projektgazdákat kellett kiválasztani, akiknek az is volt a feladat, hogy eldöntsék, hogy a stratégiának milyen hozzáadott értéke van. Intézmény és együttműködésre és tudatformálásra volt is szükség volt. De azt is tekintetbe kellett látni, hogy ezek az intézkedések nagyon komplexek, és nem minden projekt jár hozzá közvetlenül a stratégia megvalósításához. Másrészt az intézmények és esetleges projektgazdák nem mindig rendelkeztek kompetenciákkal a stratégia kapcsán. 2014 és 2020 között eh, javítottuk az EU alapok felhasználását ellenőrző eh, rendszert. Ezt a monitoring rendszert nem különítettük el a eh, BSR-től, a balti tengeri stratégiától, hanem összekapcsolt módon kezeltük ezt, és így meg tudtuk, mindig mérni tudtuk, hogy mennyibe járul hozzá a stratégia megvalósításához az adott projekt. Már említettem az két feltételt, aminek meg kellett felelni. Az egyik tematikai e, feltétel, tehát hogy összhangban van a stratégia horizontális tengelyével az adott projekt. Azután a transnacionális együttműködést mértük, azaz, hogy e, van együttműködés nemzetközi partnerekkel. A monitorozás e, tulajdonképpen sokkal könnyebb volt, mint a 2007 és 2013 közötti időszakban. Nincsenek még konkrét adatok nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projektekre vonatkozóan, de e, sikerült meghatározni azt, hogy milyen területeken képzelhető el ilyen nemzetközi együttműködés. Erről a szárról nem akarok túl sokat elmondani, csak jelezni, hogy Litvánia eh, részt vesz a eh, regionális fejlesztési alap eh, igazgatási hatóságainak a hálózatában, azután vezetjük az európai eh, mezőgazdasági alaphálózatot, eh, eh, a balti-tengeri hálózatnak is tagjai vagyunk. Ezek jó platformok, és elősegítik a projektek megvalósítását. Ezen a szlájdon látnak néhány számot a jelenlegi programozási időszakra vonatkozóan. A programozási időszak kezdetével mm, a projektek mintegy 27 százaléka járult hozzá a balti tengeri stratégia megvalósításához. Vizsgáltuk az adott tematikai terület hozzájárulását a stratégia megvalósításához, Ezekre a projektekre a e, három FC e, alap mintegy 2,3%-át már elköltöttük, és e, többnyire a kutatásfejlesztés innováció, KKV és az energia területén valósultak meg ezek a projektek. Természetesen azt is megvizsgáltuk, hogy miért nem nőtt a projektek száma jelentősebb mértékben, amikor tulajdonképpen ez minden adott volt, meg volt a megfelelő háttér, Természetesen voltak azért szűk keresztmetszetek is. Itt most csak hármat szeret, hármilyen akadályt szeretnék megemlíteni. Az itt ülők nyilván még sokkal több kihívást fel tudnának sorolni, de én most ezek közül csak háromra szeretnék koncentrálni. Mert először is nagyon kevesen ismerik egyáltalán a balti tengeri stratégiát, vannak olyan jelentések, ami szerint egy felmérésben a válaszadóknak csak 10%-a jelezte, hogy hallott már a stratégiáról, és más területeken még ennél is alacsonyabb arányban válaszolták ezt. Az intézmények sem ismerik a balti tengeri stratégiát, és azok, akik eh, nem hisznek a hozzáadott értékében, vagy nem is eh, tartják hasznosnak, szintén egy jelentős eh, számot képviselnek. Tehát még ha valaki ismeri is a stratégiát, de nem hisz annak a hasznosságában, akkor hogy lehet hatékony egy ilyen stratégia? Miután részt veszünk a ERFA irányító hatóságában a legnagyobb kihívást abban láttuk, hogy olyan országoknak kell nemzetközi téren együttműködni, akiknek ez az együttműködés sokszor nehezére esik. Három ajánlást dolgoztunk ki, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne elhárítani ezeket az akadályokat. Először is növelni kell az európai bajtengeri stratégia E, megjelenítését, láthatóságát. Litvániában a kohéziós politika nagyon sikeres, és e, a polgárok nagy érdeklődéssel kísérik. A felmérések azt mutatták, hogy Litvánia lakosságának mintegy 90%-a ismeri a kohéziós politikát, és 10-ből 8-an azt mondják, hogy személyesen is megtapasztalták az új beruházások hatékony hatását. 14 százalék ismeri csak a balti tengeri stratégiát, és 90% a kohéziós politikát, akkor nyilvánvaló, hogy mi a tennivaló. Ismertebbé kell tenni a balti tengeri stratégiát. Milyen eszközökkel lehet javítani a transnacionális együttműködést? Különböző platformok, honlapok működnek, de megint csak nagyon kevesen ismerik ezeket. A másik ajánlásunk az, hogy e, megkerülhetetlenné tegyük a balti tengeri stratégiát. Az intézményeink, potenciális projektmenedzserek amikor eldöntik, hogy az ő projektjük hozzájárul-e a balti tengeri stratégiához, akkor tulajdonképpen növelik az ismertséget, a, a tudatosságot. Persze ez nem történik olyan gyorsan, mint ahogyan szeretnénk. Ez nyilván logikusan következik az emberi természetből. De valóban úgy gondolom, hogy jobb, ha lassan haladunk előre, mint ha egyáltalán nem haladunk el. És a balti tengeri stratégiát én úgy tekintem, hogy ez azért tulajdonképpen egy kis győzelem, ami segít minket egy nagy cél felé tovább haladni. A szelekciós projektek kiválasztási kritériuma egy példa csak arra, hogy hogyan, mit lehetne javítani. Tulajdonképpen plusz források nélkül is lehet ösztönzőket alkalmazni. Látni kell, láttatni kell azt, hogy milyen jövőbeni haszon remélhető ebből a stratégiából. És végül a harmadik ajánlásunk a rugalmasságra, illetve a szabályok egyszerűsítésére vonatkozik. Ez már a következő programozási időszakot érinti. A, nyilvánvaló, hogy a nemzetközi együttműködés az, ahol rugalmas és könnyen érthető, egyszerű szabályokra van szükség, amelyek nem bizonyulnak akadálynak. A bizottság kész, előkészít már egy rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslatot, és erről ezt nyilván majd a parlament is meg fogja tárgyalni. Végül lezárjam az előadásomat. Még annyit szeretnék mondani, hogy a balti tengeri stratégia kapcsán hát nagyon messze vagyunk még a tökéletestől, sok a kihívás, sok a lehetőség is, amelyeket közös erőfeszítésekkel ki tudunk használni. Ma valamennyiknek azt kívánom, hogy legyünk ambiciózusak, és használjuk fel azokat a hatásköröket, amikkel rendelkezünk, hogy elérjük azokat a változásokat, amelyeket szeretnénk. Nyugodtan vegyék fel velem a kapcsolatot, hogyha kérdéseik vannak, vagy valamilyen információt szeretnének tőlem kapni kapni. Köszönöm szépen. Mondom, Félix lesz a következő. A, a Duna régióra vonatkozóan fogja elmondani a makro stratégiából adódó következtetéseket. Tehát a Duna régióról fogunk hallani, parancsoljon következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, vendégek! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a meghívásért, és azért, hogy eh, elmondhatom, hogy milyen következtetésekre jutottunk a Duna makroregionális eh, stratégia megvalósításakor. Hadd mondjam el azt először is, hogy nem a teljes Duna régió stratégia véleményét fogom elmondani, hanem a magyar eh, megvalósítás, a magyar végrehajtás eh, által létrejött következtetésekről fogok beszélni. Nehéz dolog a jövőről beszélni, még normális időben is, de az Európai Unió kihívásai ezeket a kérdéseket még inkább megnehezítik. Felsoroltam itt eh, néhány fő mondani valód, kihívásokat, szempontokat, amivel foglalkozni az EU-nak. Egyrészt ott a Brexit. A Brexit tárgyalásoknak lesz majd hatása a kohéziós politikára 2020 utára, utána a következő MFF-ről szóló tárgyalások is valószínűleg nem sokára elkezdődnek a jövő év elején. Az EU bizottsága az EU jövőjével kapcsolatban öt nagyon különböző forgatókönyvet fogalmazott meg. Ilyen sok változó alapján definiálni a makroregionális stratégiákat, hogy ezeket mire lehet használni, ez igen nehéz. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy a legrégebbi makroregionális stratégia is csak 8 éves hogy működjön a stratégia, ilyen sok országban, ilyen sok prioritási területtel, ez 8 év alatt nem megoldható, úgyhogy több időt kell adni ezekre a stratégiáknak, de tudván, hogy a következő MFF-ről rövidesen elkezdünk majd tárgyalni, szerintem tényleg itt az ideje annak, hogy levonjuk az eddigi időszak mérlegét, és megvizsgáljuk, hogy mire lesz szükség az elkövetkezendő időszakban. Először is, ha megengedik, arról szeretnék beszélni, hogy mi hogy látjuk a Duna régiós stratégia megvalósítását. Mindenki ismeri a három no, nemet, a három nem alapelvét, nincsenek új politikai nincsenek új politikai ösztönzők. Tehát a három nemet mindenki ismeri, de sajnos ez három nem kívánt eredménnyel járt, nincs politikai ösztönzők, nincsen láthatóság, és senki nem tartja sajátjának ezt a programot. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy a megvalósítás mögötti politikai lendület hiányzik. Arra van tehát, csak meg kell nézni, hogy az éves fórumokon hány magas rangú politikai vezető van ott, és láthatjuk, hogy egyre kevesebb. Ami a láthatóságos illeti, láthatóságot illeti, ott azt láthatjuk, hogy több operatív program, amely Magyarországon működik, ezek nincsenek is tudatában a makroregionális stratégiának. A makroregionális stratégia lehetne egyfajta stratégiai keret az európai alapok elköltésére, és megfelelő tartalmat is adhatnának ezeknek az alapoknak, hogy hatékonyabban lehessen ezeket elkölteni. Hogy senki sem érzi magáénak ezt a témát. Mondom, hogy a politikai vezetők nem nagyon vannak jelen az éves fórumokon, sajnos az összes tagállam nem az összes tagállam túlságosan lelkes ez ügyben, vannak olyan tagállamok, amelyek igen, amelyek erőfeszítéseket tesznek a, a igazgató csoport munkájában, vagy vezető csoport munkájában, de az elmúlt években itt is látható volt a visszalépés. Így aztán a makroregionális régiók nem tudják betölteni a hozzájuk fűzött reményeket, illetve hát a céloknak nem mindig tudnak megfelelni. Mint említettem, hogy a politikai támogatás hiányzik, és még ha ezek meg lennének, akkor is nagyon könnyed eszközök lennének ezek. Ami a Duna stratégiát illeti, a stratégia struktúrája rendkívül bonyolult vannak. Tagállami koordinátorok, steering groupok, azoknak is vannak koordinátai hogy a makroregionális régió elképzelését eladjuk, hogy miért jó ez a típusú együttműködés egy olyan személynek, aki nem része a stratégiának, ez gyakorlatilag lehetetlen, nagyon nehéz ezt megoldani. Az is kihívás a Duna stratégiával kapcsolatban, hogy a prioritások nagyon széthúzóak. Baden-Württemberg is része ennek a stratégiának, ennek a makrorégiának, másrésztről pedig Moldávia is. Azt hiszem, önök is belátják, hogy ennek, ezeknek, ennek a két régiónak például a prioritásai teljes mértékben eltérnek. Nagyon nehéz tehát összehangolni ezen régiók együttműködését. Nézzük a finanszírozást. A makroregionális stratégiák és az operatív programok közötti különbség is nagyon csekély. Nagyon kevés operatív program vagy finanszírozási program van egyáltalán tudatában annak, hogy léteznek a makroregionális stratégiák. Ennek van magyarázata. Amikor a Duna régiót tárgyalták, akkor az operatív programokat, amelyek most működnek, azoknak a keretéről már döntöttek tehát. A jövőben erre nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy ez megismétlődjön a következő MFF-ben. Aztán az is probléma, hogy a finanszírozási eszközök és a végrehajtók, tehát a stratégia között hiányzik a bizalom. Sajnálatos módon hihetetlenül nagy mennyiségű adminisztratív akadályt kell legyőzni, ezzel lelassul a finanszírozás, ez fékezi azokat is, akiknek esetleg ötletei lennének, és javasolnának bizonyos projekteket. A, négy makroregionális stratégia között is nagyon korlátozott az együttműködés. Ez is sajnálatos. Nekem csak nagyon korlátozott a tapasztalatom a témával kapcsolatban, de szerintem azért sok mindent lehetne tanulni, sok bevált gyakorlatot át lehetne venni. A régebb a régebbi makroregionális stratégiák, stratégiák már átélték ezt a tanulási időszakot, amiben mi most vagyunk, úgyhogy mindenképpen prioritásként kéne kezelni az együttműködést a stratégiák között. Néhány ajánlást is összegyűjtöttem, kérem ezen gondolkodjanak el. Az egyik legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban még nincsenek konkrét ajánlásaim. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy hogyan lehetne politikai ösztönzőket kidolgozni. Az a cél, hogy a magas szintű politika is érdeklődjön a makrostratégiák, makroregionális stratégiák iránt, mert csak így használhatjuk a makroregionális stratégiákat arra, hogy a kihívásokat megoldjuk az egész, azokat a kihívásokat, amivel az egész EU-nak szembe kell néznie. Ezek a stratégiák kiváló platformot jelentenének az őszinte nyílt kommunikációra, de sajnos a válságra vonatkozóan, vagy bármely más problémával, kívással kapcsolatban nem igazán jöttek ezen a fórumon ötletek vagy javaslatok. Magyarország rendezi az éves fórumot ősszel, és foglalkozunk a jövő problémáival, infrastruktúrális fejlesztés, az energia biztonság, az energia ellátás diversifikációja. De a migrációs válsággal kapcsolatban, ami a legsürgetőbb probléma, nem láttam semmiféle javaslatot. Tehát eh, valamilyen módon ösztönözni kéne a részvételt, és azt, hogy a válságokra valamiféle eh, megoldás szülessen, vagy javaslatok szülessenek ezeken a platformokon is. Tehát lehet ez eszköze a megoldásnak. Kicsit újra kell gondolni ennek a módozatát, és azt gondolom, hogy az akciótervre is eh, jobban oda kell figyelni, hogy ezt megfelelően harmonizáljuk. Mint említettem, a rendszer rendkívül bonyolult, sokkal inkább testre szabotra kell ezt tervezni. Sajnos így nem éri el azokat a reményeket, vagy nem fűzi, nem tudja létrehozni azokat, nem tudja megoldani azokat a célkitűzéseket, ez a stratégia, amire ezt kitalálták, erre a balti kollégám is utalt már. Mit kéne még javítani? A több éves pénzügyi keretben mindenképpen meg kell jelenni ezeknek a stratégiáknak, hiszen pénzügyi támogatás, finanszírozás nélkül a makroregionális stratégiák nem lehetnek hatékonyak. Most kaptam itt a üzenetet, hogy rövidesen be kéne fejezni a hozzászólásomat. Én még erről órákig tudnék beszélni, de most próbálom felgyorsítani a mondandómat. Magyarországon gyakorlatilag fogunk ehhez hozzá. Az operatív programok számára egy platformot hozunk létre, a végrehajtó hatóságok nyílt párbeszédben nem megvitatják azt, hogy hogyan lehet a makroregionális stratégiát javítani, illetve hogyan lehet hatékonyabbá tenni az alapok felhasználását. Nézzük a koordinációt. Létezik az úgynevezett trió elnökség, vagy elnökségi trió, és úgy gondolom, hogy ennek az elnökségnek is, ennek a hármas elnökségnek is sokkal proaktívabban kéne a makroregionális stratégiával kapcsolatban fellépni. Ugye az elnökség folytonosan változik, és ez a hármas elnökség lehetőséget ad arra, hogy hosszabb távú prioritásokat is meg lehessen valósítani ugyanúgy, hogy az eu szinten történik, a regionális stratégiáknál is ez a helyzet. A évente változnak az elnökségek. Helyi problémákra is foglalkozni kell. A cél az, hogy mindenki el tudja juttatni az elnökségnek, vagy a, a, a stratégia, makroregionális stratégia különböző szerveinek az javaslatokat. Sajnos bizonyos országok nem érzik magukénak igazán ezt a stratégiát, főleg azokra az országokra gondolok, amelyek nem tagállamok. Általában azért van, mert nincs meg a megfelelő pénzügyi háttér. Ezt meg lehet úgy oldani, hogy a hogy azoknak a nemzeti koordinátoroknak, akik nem tagjai az Európai Uniónak megfelelő költségvetést biztosítunk erre a kérdésre. Aztán az administratív kapacitást is növelni kell. Vannak olyan országok, ahol egy diplomatának vagy egy másik kollégának adják plusz feladatként, hogy foglalkozzon a makroregionális stratégiával is. Tehát a hatékonyságot kell itt is javítani, és jó lenne, hogyha az administratív felállásban is érezhető lenne, hogy egy-egy ország, tagállam magáinak érzi ezt a kérdést. Már csak két-három dián van, mindjárt vége. Mit kell elkerülni? Az Európai Bizottságnak van egy nagyon jó anyaga a jelenlegi makroregionális stratégiákra vonatkozó megvalósítási szintről. Ott vannak nagyon jó ötletek, de vannak olyanok is, amivel óvatosan kéne bánni. Úgy gondolom, hogy már most is nagyon nehéz az, hogy ezeket a prioritási területeket megvalósítsák a nemzeti koordinátorok. Ezt kéne megváltoztatni. Nem kell ezeket folytonosan változtatni, hanem meg kell maradni egy rendszernél. Tehát úgy gondolom, hogy nem a prioritásokkal kéne inkább foglalkozni, hanem a megvalósítással. Az utolsó diám Szerintem a soros elnökség nagyon jó ötlet. A, ezen stratégiák esetében a tagállamok számítanak arra, hogy előbb-utóbb rájuk jut a soros elnökség. Az éves fórum egy nagyon magas szintű rendezvény, évente 7-800 érintett fél jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy érdekli az embereket ez a stratégia, meg kéne most már azt nézni, hogy az elkövet, hogy az elmúlt tapasztalatokat hogyan lehetne megfelelően hasznosítani, és össze kell gyűjteni az adatokat. Még egy utolsó gondolat. Az egyik prioritás az elnökség során az volt, hogy a stratégia végrehajtásába bevonjuk a nem tagállami államokat is, országokat is, akik a stratégia részei. Ezt lehet a szomszédsági politikán kerül is tenni. Az elmúlt években néhány projektet kezdeményeztünk is. Ezek általában vonatkoznak a szomszédos országokra. A John Tisza és a Solotvino projekteket említeném. Úgy vélem, hogy ezeken a projekteken keresztül tudjuk jobban bevonni a stratégia végrehajtásába a nem tagállami résztvevőket is. és hogyha megmutatjuk nekik, hogy milyen logika van e mögött, a stratégia mögött, azzal szerintem nagyon sokat segítünk ezeknek az országoknak, és ezzel javíthat az egész stratégia végrehajtása. Van még időn vagy be kell fejezni? Megkapták a diáimat, de szívesen beszélek még tovább. Azt hiszem már nem lehet, lejárt az időm, de bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, és az elérhetőségén megtalálható a prezentációban. Október 18-án, 19-én pedig szeretettel várom Önöket Budapesten a, hatos, a hatodik Duna régió éves fórumon. Köszönöm szépen. Um, köszönjük szépen, és köszönjük a meghívást, és most pedig Fávia úrnak adom meg a szót, aki kohéziós politikával foglalkozik, Olaszországban, a miniszterek tanácsának elnökségén belül. be fog mutatni tovább, nekünk további makroregionális stratégiákat, az egyik az Adré és Jón tengeri térség, a másik pedig az Alpesi régióra vonatkozó stratégia. Egy kormányzati elemzést fog nekünk bemutatni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek a meghívást. A két legifjabb makroregionális stratégiáról fogok beszélni. Az előadásommal szeretném bemutatni, hogy hol is áll a program jelen pillanatban. És beszélni szeretnék a hatékonyságról, is egy kicsit megváltoztatom az előadásomat spontán módon, ugyanis szeretném megerősíteni, amit a kollégák mondanak. Nagyon érdekesnek találom, hogy milyen sok a közös pont. És mondtak nagyon fontos, nagyon releváns dolgokat. Én tulajdonképpen nem szeretném elismételni azt, amit ők már elmondtak. Majd beszélek a következtetésekről, amelyek egy kicsit máshogy alakulnak, mint a kollégák esetében, mert szerintem az ördög a részletekben lakozik, mert nagyjából azért egyetértek a kollégákkal, bár szerintem nem minden olyan rossz, mint ahogyan látszik. És hogyha változtatni akarunk, akkor kockázatot is vállalni kell, erről fogok beszélni. Teljesen egyetértek azzal, hogy a szabályokat egyszerűsíteni kell, a finanszírozást és a, az intézmények szerepét is a makrorégiókban. A makrorégiók nagyon jó kísérlet arra, hogy a rendszerben rejlő merevséget, rigiditást áthidaljuk. Különböző partnerek különböző szintek működnek egymás el, egymással együtt, fontos kibővíteni a részvételt két területen, politikailag és technikailag. Talán ezeket érdemes egy kicsit elválasztani egymástól, mert veszélyt jelenthet, hogyha ezeket összemossuk egymással. És végezetül fontos, hogy a tevékenységeket összhangba hozzuk egymással. Úgy gondolom, hogy a nemzeti programokat, a regionális programokat, és um, az egyéb um, alapokat is uh, össze kell fogni, egymásra összhangba kell hozni. Hogyha makroregionális rendszerről beszélünk, mint olyanról, összehangolásra van szükség azért, hogy eredményeket érhessünk el. Úgyhogy ezekkel egyetértek, ezt a kollégák is elmondták már. Most alá szeretném támasztani ezeket a megállapításokat, annak a két makroregiónak a példájával, amelyet már említettünk. A Jón tengeri, Adriai tengeri térség az egyik, ezt láthatjuk itt a dián. Négy EU-s tagállamból áll, és négy olyan országból, amely nem EU-s tagállam. Nagyon nagy nehézségekkel küzdő régió ez, mint tudjuk. 15 évvel ezelőtt is még háború dúlt a térségben, 17 évvel ezelőtt. A makrostratégia nagyon fontos szerepet töltött be, de voltak egyéb politikai kezdeményezések is, amelyek a háborús lezárását követően születtek, és amelyek célja az volt, hogy helyreállítsák a párbeszédet az érintett országok között. Ezek a tagállamok nagyon is, vagy ezek az országok nagyon is magukénnak érzik a makroregionális stratégiát, mert eh, az általa lehetővé tett párbeszéd eh, rengeteg probléma megoldásához vezetett a régióban. Persze azért vannak még gondok, és további lépésekre lenne szükség, ugyanis, mint láthatjuk, a régióhoz nem tartozik hozzá Koszovó, és eh, a Macedón volt jugoszláv tagköztársaság. Ez lenne a következő lépés, hogy őket is bevonjuk. Ami a regionális irányítást illeti, a makrostratégia keretein belül van egy irányító testület, Az elnöksége ö, évenként rotál, tehát egy rotáló elnöksége van ennek a testületnek, és emellett folyamatosan tanulunk a többi makrorégiótól, és mi is alkalmazzuk a az elnökségi trió adta lehetőségeket annak érdekében, hogy az irányítás folytonosságát biztosítsuk. Ezáltal kívánjuk a, a döntéshozatalt erősíteni és az együttműködést is. Vannak tematikus csoportjaink, ahol a technikai munka zajlik. A tematikus irányító csoportok, TSG-k a prioritásokat azonosítják, és aztán ehhez rendelnek hozzá konkrét programokat. És úgy érezzük, hogy ezeknek a csoportoknak további elemzést kellene készíteniük, Meg kell állapítaniuk, hogy mik a közös kihívások, az Adriai-tenger esetében például a halászati tevékenységhez kapcsolódóan van szükség koordinációra, például olasz-horvát viszonylatban. Ezeket a kérdéseket meg kell vitatnia a technikai irányító csoportok a térsgék szintjén. Milyen tanulságokat vonhatunk le a makroregionális együttműködésből? Ebben a térségben nagyon nehéz régió, nagyon ne, nagy nehézségekkel küzdő régióról volt szó eredetileg. Egy kísérletről beszélhetünk, egy kísérleti együttműködésről, Az adriai jóntengeri kezdeményezés, amely 2000 óta létezik, nagyon jó szerepet játszott, nagyon pozitív szerepet, mert újraindult a párbeszéd, a megbékélés. Láthatjuk, hogy olyan országok, amelyek között teljesen megszűnt korábban a kapcsolat, most már újra együttműködnek egymással. A magukénak érzik ezek az országok a makrostratégiát, aktívan részt vesznek benne, igaz az EU-s tagállamokra és a nem tagállamokra is. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek nem EU-s tagok, a finanszírozásban hátul kullognak, gondokkal küzdködnek, valamilyen módon érdemes lenne a nem EU tag résztvevők költségvetését megtámogatni. Említettem már, hogy az elnökségi trió megerősíti az irányítást, és hozzájárul a technikai csoportokon belüli irányítási struktúrák megerősítéséhez is. Megkönnyíti a technikai csoportok munkáját, összefogja egy kicsit, összhangba hozza egymással azok munkáját. Emellett erősödik a teljes irányító testület, az általános irányító testület szerepe, miközben persze a TSG-k megtartják autonómiájukat is. Egy talán még ennél is fontosabb eredmény, hogy megmutatkozott annak szükségessége, hogy a forrásokat, a szabályokat és a fellépéseket e összhangba hozzuk egymással. Nem csak az európai területi együttműködési alap, de az EU-s alapok és az EU által közvetlenül hasznosított források érdemes lenne összhangba hozni egymással, azért, hogy még megerősítsük, még jobban megerősítsük a párbeszédet abban a régióban az Európai Bizottság szerepét egy kicsit meg kellene változtatni, mert az Európai Bizottság szerepvállalása politikailag nem feltétlenül szükséges, mert a tagállamok ezt nagyon szívesen ellátják, de az látható, hogy a tagállamok, főként a kisebb és a legfrissebb tagok küzdködnek azzal, hogy az eljárásokra vonatkozó szabályokat megértsék, és elsajátítsák, nyilván ez nem egyszerű feladat, még olyan tisztviselők számára sem, akik hosszú éveken keresztül foglalatoskodtak ilyen kérdésekkel. Ezen a területen nagyon örülünk az Európai Bizottság szerepvállalásának. Ami az Alpesi régiót illeti, itt egészen más a helyzet, ez egy nagyon gazdag régió. Olyan országok tartoznak ehhez a régiókhoz, amelyeknek szilárd helye van az EU-ban. A tagállamok közül három az alapító tagok közé tartozik, a nem EU-s országok pedig szintén szintén nagyon stabil helyzettel rendelkeznek. Nagyon robusztus országokról van szó. Ebben a régióban az autonómia nagyon fontos kérdés, és az identitások felmutatása. Megvannak a szükséges politikai és intézményi kapacitások is. Ennek értelmében itt azért bonyolultabb az intézményi irányítás, ugyanis a Különböző a legfőbb irányító testület és a különböző munkacsoportok mellett itt van az általános a közgyűlés, amelynek a szerepe abban áll, hogy a makrorégió főpolitikai irányát meghatározza. A közgyűlés és az éves fórum leginkább az, ahol eldőlnek a politikai iránymutatások. Ez a legifjabb makroregionális stratégia, azért talán egy kicsit korai még következtetéseket levonni de azt kell, hogy mondjam, és hát persze vállalom a felelősséget azért, amit mondok, mert hát Ádám az ember nyilvánosság előtt nem mondja ki ezeket a dolgokat, de azt láthatjuk, hogy itt nagyon erősek az autonómia törekvések, a különutas erőfeszítések itt erősebbek, ezért a politikai cselekvési csoportokban ez ideig még nem születtek eredmények olyan mértékben, ahogy szerettük volna. Bizonyos eredmények elérésében késedelem mutatkozik, éppen azért, mert ezek a törekvések ennyire erősek. A bajorországi régió például a saját fő projektjeit próbálja előtérbe helyezni, és ezt a többi partner nem fogadja el. Több olyan csoport van, amely egyik, másik projektet helyezi előtérbe, de hát azt látjuk, hogy sajnos nem sikerül elvégezni a munka nagy részét. Lehet, hogy több időt töltenek a bárokban, mint másút, ha megengedik nekem ezt a vicces felvetést. A regionális és a központosított koordinációnak is megvan a maga helye, Egyfajta egyensúly megteremtésére van szüksége a különböző programok és projektek között. Egy magasabb szinten, utána lehet a technikai szinten a párbeszédbe kezdeni, és utána születik meg maga a javaslat. Erre a folyamatra lenne szükség. A politikai oldalnak nyilván ugyanezt az utat kell végig járnia, illetve az ezzel ekvivalens utat. A legutóbbi éves fórum alkalmával néhány regionális képviselő jelen volt, de nem túl nagy számban voltak jelen, és főként nemzeti képviselők voltak jelen, nemzetállami tisztségviselők. Nyilatkozatok születtek ugyan, de közvetlen eredmények nem születtek. Mi a tanulság, amit levut, levonhatunk illetőleg eh, hogyan kell kialakítani a 2020 utáni időszakra vonatkozó stratégiákat. Úgy gondolom, hogy a makroregionális stratégiák összességében nagyon pozitív eredményeket hoznak, mert eh, a stratégiák keretein belül az országok, a régiók közös ügyeiket kezelni tudják. De nem csak területi és földrajzi entitások ezek, határokon átívelő stratégiák ezek, ahol a stratégiai szakpolitikákkal kapcsolatos koordináció megtörténik. A szabályozási kérdések megtárgyalása, a szabályozási problémák megoldása, a megfelelőség kritériumán túllépve. Túllépni a források terén megmutatkozó különbségeken. Ez is fontos jellemzője a makroregionális stratégiáknak. Sokszor a mezőgazdasági, strukturális, foglalkoztatási források összeegyeztetős, összeegyeztetéséről van szó. Azt látjuk, aztán egyik másik országnak más a célja. Gyakorlatilag egyfajta egyszerűsítés is zajlik. A források felhasználása, a helyi szabályok kiigazítása, összehangolása, olyasmi, ami úgy gondolom egy üdvözítő út és az eszközök egyszerűsítése és homogenizálása szintén fontos. Az Európai Bizottságnak nagyon fontos szerepját jut ezen a területen, nagyon fontos technikai szerep jut nekik, a bizottságban dolgozóknak. És emellett a makroregionális stratégiák irányítási struktúráját is érdemes egyszerűsíteni. Az irányító testület lenne az a politikai keret, ahol meg lehetne vitatni a politikai irányt. És ez az irányító testület folytatná le a koordinációt a technikai kérdésekkel foglalkozó csoportokkal. központi és regionális képviselet az úgynevezett akciócsoportokban és a irányító testetben egyaránt nagyon fontos, valamint fontos, hogy ezek a technikai csoportok autonóm módon tudjanak működni, és így megoldásokat találhassanak. Miközben az irányító testület határozza meg a fő irányt. A legfőbb eredmény, amit elérhetünk a stratégiággal, az az, hogy összehangoljuk a szabályokat, az intézményrendszert, egyszerűsítsük a finanszírozás folyamatát, az európai együttműködési alapokat hozzáigazítjuk a makroregionális stratégiához, valamint a regionális és nemzeti forrásokat, és azokat a közvetlen eszközöket, amelyek az Európai Unió és az Európai Bizottság kezében összpontosulnak. Ennek értelmében az, az olasz kormány álláspontja az, hogy előmozdítsuk a makroregionális stratégiát, hogy meg tudjuk oldani azokat a kérdéseket, amelyeket makroregionális szinten érdemes megoldani. A különböző makrorégiókban persze más és más a konstelláció, Gondoljunk a földközi tengerre, az adriai tengeri térségre, a balti tengeri térségre. De mindenütt úgy gondolom a szabályok egyszerűsíten nagyon fontos szempont, mind ami a makrostratégiákra vonatkozó szabályokat illeti, mind a finanszírozási szabályokat, mind az intézményi szabályokat. Remélem világos volt, amit elmondtam. Köszönöm szépen. I have a long Köszönöm szépen. Nagyon hosszú a lista itt előttem, azoknak a listája, akik eh, kérdéseket szeretnének feltenni, és még hosszabb lett közben a lista. Mucolino úr először, aki az előadónk eh, a makroregionális stratégiák kapcsán. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a prezentációkat. Elnézést, de pályatorkom. Azt hiszem, hogy van itt egy nagyon fontos dolog, amire jó lenne, hogyha jobban koncentrálnánk, és örülök annak, hogy konkrét tapasztalatokkal, tapasztalatokat hoztak el ide. Ez nagyon érdekes volt. Azt kérik tőlünk, hogy egy kicsit ösztönözzük, bátorítsuk, támogassuk ezeket a stratégiákat, tegyünk valamit azért, hogy ezeknek legyen jövője. A kérdés az, hogy ezt pontosan hogy tegyük meg, mire koncentráljunk ebben. Felül kell vizsgálni az elkövetkezendő hónapokban a kohéziós politikát, és ugye a jövő évben, 2018-ban az MFF-vel kapcsolatos tárgyalások is elkezdődnek. A most hallottak alapján az lenne a kérdésem, hogy az önök tapasztalatai alapján mit tegyünk azért, hogy egy új korszakot kezdhessünk ezekben a stratégiákban, most már túllépve a kísérletezésen, magunk mögött hagyva a kísérletezést. Tehát konkrétan mit tegyünk, hogy ez jobban működjön? Mondom, térjünk már térjünk el attól, hogy itt kísérletezgetünk, valami konkrétabbra van szükség. Azt mondták nekünk az imént, hogy a finanszírozás nem megfelelő, illetve hogy humán erőforrások sem megfelelőek. Akkor mit kell tennünk? A 2014 ez 2020-as kohéziós politikához képest mit kell megváltoztatni, pontosan hogyan kell ezt megtenni. Aztán ösztönzők, támogatók. Önök szerint mindezt hogyan közelítsük meg tagállami szinten, vagy részvevőállami szinten, vagy a régiók szintjén? nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne feloldani ezt a kérdést, mi lehetne hatékonyabb, hogyha a tagállami részről, vagy tagállami oldalról, vagy, vagy regionális oldalról közelítjük ezt meg. A Régiók Bizottságának van egy dokumentuma, és a makroregionális struktúrában, ebben az egész rendszerben úgy látja a Régiók Bizottság, hogy a Európai Bizottság a nagy kihívásokra próbál meg választ, válaszokat találni. Szerintük az európai kohéziós politikának ez a legrugalmasabb dimenziója. A migrációs problémák, a környezetvédelmi problémák vajon meg ezeket a problémákat vajon meg lehet-e oldani a makroregionális stratégiákkal? Ezek kérdések, csak kérdéseket teszek fel. Aztán negyedik kérdés, ugye a kohéziós politikát felül fogjuk vizsgálni. Önök szerint mit kéne megváltoztatni a kohéziós politikával, mit kéne tennünk, hogyan kéne ezt megváltoztatni? Illetve a kohéziós politika alapjául szolgáló rendeletet hogyan lehetne megváltoztatni, mit kéne belevenni ebbe a rendeletbe, hogy ne kísérletezés legyen ebből az egészből. Az egyszerűsítés, ez egy olyan probléma, amely átível gyakorlatilag minden Európai Uniós tevékenységen, erről önök is beszéltek. Vagy az eljárási rendszert, vagy, a, vagy az irányítást kéne kéne egyszerűsíteni. Itt is szeretnék konkrét javaslatokat kérni önöktől. Hogyan lehetne ezeken keresztül elérni az egyszerűsítést? Tegnap Kallas és Krécu és sajtótájékoztatót tartottak, és ott is volt szó erről, az egyszerűsítésről. Kérem, mondják meg, hogy pontosan mit, mit kéne egyszerűsíteni, az eljárási rendet, vagy az irányítási struktúrát. Ezek lennének a kérdéseim. Jó lenne, hogyha nem ismételnénk meg azt, amit, azt a dokumentumot, amit a tanács, a bizottság és a régiók bizottsága már kiadott, jó lenne, hogyha a parlament egy kicsit konkrétabb anyagot tudnak kidolgozni ezen témával kapcsolatban. És mondom, azért fontos ez az időpont, mert a kohéziós politikát most fogjuk felülvizsgálni, és az új MFF tárgyalások is kezdődnek. Thank you very much. Now I will give the floor. Köszönöm szépen. Az árnyék előadóknak adom meg a szót. Bogovics úr először parancsoljon. A makrorégiók egy rendkívül fontos instrumentumot jelentenek. Látjuk, hogy Szlovéniában nagyon hatékonyan működik. Szlovénia egyszerre három makrorégió tagja, csak a Balti-tengerében nem vagyunk benne. Az Adria-Jón régióban és a másik regionális együttműködési keretben is tagok vagyunk. Számunkra ez egy olyan kezdeményezés, amely nagy távlatokat nyit meg, um, új gondolatokat ébreszt. Az Adria Jón stratégiával szeretnék mindenek előtt hozzászólni. Ez egy nagyon konkrét stratégia. Négy EU tagállam és négy nem EU tagállam a tagja ennek a stratégiának, ennek a régiónak, és látjuk nagyon jól, hogy az együttműködés jól tud működni, EU-s tagállamok és nem tagállamok között. Olyan országok között, amelyek eh, korábban nehézségekkel küzdöttek, gondoljunk csak még Jugoszláviára, a 90-es évekre. És ez az intolerancia, ami háborúhoz vezetett, eh, nagyon megnehezítették az együttműködést, és még a mai napig is érzékelhetők ezek a nehézségek. A gazdaság együttműködés azonban működik, turizmus, és van egy politikai aspektusa is ennek az együttműködésnek ugyanis ellentétben a balti térséggel rosszabbak voltak az együttműködés kiinduló pontjai. Persze látszott, hogy rögtön látszott, hogy nehézségek lesznek a finanszírozással kapcsolatban is, de nem szabad elhanyagolnunk a makrorégiókat. A kohéziós alapok forrásait rendelkezése kellene bocsájtani a makrorégiók számára. És szerintem nagyobb figyelmet kellene szentelni arra is, hogy a nemzeti és regionális költségvetéseket is fel lehessen használni a makrorégiók céljai számára. Emellett azt is gondolom, hogy olyan projektekre, kellene koncentrálni, amelyek a strukturális és beruházási alapból, a efsi ből is kaphatnak forrásokat, vagy a Horizont 2020-ból. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenek előtt az összetartozás érzését is erősíteni lehetne a régióban. Jakovcsics képviselő, köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném először is megköszönni azoknak, akik előadást tartottak, és összességében egyetértek velük. Nagyon alaposan elemezték a témánkat, de az a benyomásom, hogy továbbra is egy kísérletről beszélünk, valami olyasmiről, ami újdonság, amivel kapcsolatosan még nem tudjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ez az egész makrorégió történet, talán a Balti-tengeri régió kivételével számomra még mindig egy kicsit egyfajta utópia. Egy utópia, amelyben szeretnénk hatékonyan összekapcsolni Európa különböző régióit. Nem is igazán akarok kérdéseket feltenni, inkább javaslatokat fogalmaznék meg. Részt vettem még 2005-2006-ban, amikor isztriai vezető voltam, az Adriai tengeri és Jón makrorégió kialakításában, ezért konkrét dolgokról szeretnék beszélni. Értem én azt a három nemet, ami alapelvül szolgált a makrorégiók létrehozása során, de ezek nem jók nem helyén valók, mert mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy valamiféle komolyabb koordinációs struktúrát hozzunk létre. A régiók és a városok játszanának ebben szerepet, például az Adriai tengeri térségben. Ezek az entitások mindenképpen érdeklődnének a részvétel iránt, de nem igazán vonják be őket, mert elsősorban az országos, a nemzetállami szinten zajlik a részvétel, a nemzetállami szint azonban nem érdeklődik megfelelően, tehát valamiféle új struktúrát kellene kialakítani, mert más különben semmi konkrét eredmény nem születik majd. Felmerült benne még egy kérdés, hogyan oldjuk meg a finanszírozást? Hogyan lehet konkrétan, kézzelfoghatóan megoldást találni erre? Vannak különböző projektek, Olaszország, Horvátország részvételével, Olaszország, Horvátország, Szlovénia, IPA projektek, Montenegróval, Szerbiával, és ez mind-mind szép és jó, ezt korábbról örököltük meg a kohéziós politikából, talán valamiféle megoldást találhatnánk arra, hogy azok a források, amelyeket elköltünk. Én egyébként több száz program kialakításában és végrehajtásában vettem részt, több 10 millió eurót költöttünk el, de hát be kell ismerni, hogy ezeket talán nem mind a leghatékonyabban, legcélzottabban költöttük el. Valamilyen haszon származott belőlük, persze, de nem a leghatékonyabban, legeredményesebben költöttük el ezeket a pénzeket. Meg kell találni a módját annak, hogy a különböző bilaterális programok, amelyek már léteznek, úgy alakítsuk át, hogy lehetővé tegyék a közös makroregionális politikák finanszírozását, illetve azon prioritások megvalósítását, amelyekben megállapodtak a résztvevő országok. Konkrétan az Adriai Juntegeri stratégiára gondolok itt, amelynek én voltam a jelentéstevője itt a parlamentben. Gyorsabban kell fellépni, hatékonyabban, és kézzelfogható eredményekre van szükség, hiszen ezt várják tőlünk az emberek. Ma Például Krecó asszonynak írtam hivatalos levelet, mert a gazdasági kamarák, az egyetemek, az Adriai Jóntengeri térségben a városok ugyanezen a, ugyanebben a régióban összefogtak több kezdeményezés elindítása céljából, és megkértek, hogy keressen meg Krecu biztosasszonyt, és az Európai Parlament támogatását is nyerjen meg a számukra. Kedves kollégák, azt hiszem tehát, hogy a kezdeti fázisból, a kezdeti szakaszból át kell lépnünk a végrehajtás szakaszába mielőbb, mert azok az emberek, akik ezekben a makrorégióban élnek, konkrét kézzelfogható lépéseket várnak tőlünk. Papadim. Köszönöm szépen. Papadim Mosz képviselő, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, meghallgattuk az előadókat, a szakértőket, akik beszámoltak a tapasztalataikról. Szeretnék visszautalni arra, amit Kocolino úr mondott az előbb. Igazából nem ilyen beszámolókra lenne szükségünk, vagy jelentésekre, hanem le kell vonni a következtetéseket a tapasztalatokból, abból, amit eddig megtapasztaltunk, és ebből kellene levonni olyan következtetéseket, hogy hogyan tudnánk hatékonyabbak lenni, hogyan érhetnénk el kézzelfogható eredményeket. Egyetértek azzal, amit az első előadónk elmondott az a kapcsolatban, hogy itt nem tagállamok, uniós és unión kívüli országok együttműködéséről van szó, vagy tagjelölt országok és uniós tagállamok közötti együttműködésről, hanem itt mindenek előtt közös projektekről beszélünk, lehetőségekről. Összehasonlítjuk, hogy egy ilyen együttműködés milyen előnyökkel, hozzáadott értékkel jár a régió méretéből adódóan hogyan járhat plusz előnyökkel. És itt a, a méret a kulcs elem, mert valamit egyedül próbálunk megvalósítani, az nem sikerül szemben egy ilyen regionális e, összefogással, ami jóval inkább kecsegtet a sikerrel. Két van olyan makro, két olyan régiónk van már, amelyben sok tapasztalat áll rendelkezésre, a Duna régió és az Adria-Jontengeri régió, régió, és van két másik régió, ahol nem történt még ilyen igazán előre haladás, később is kezdték a munkát. Ami az én hazámat illeti, mi annak a régiónak a tagjai vagyunk, ahol még sok nem EU tagállam e, található, és ezen országok között nem is olyan régen még e, háború dúlt. Nekem az a véleményem, hogy e, ezzel a jelentéssel kapcsolatban mindenek előtt azt kellene leszögeznünk, hogy igenis folytatni kell a munkát a makrorégiókkal kapcsolatban nem mondhassák brüsszeli technokraták vagy bürokraták azt, hogy hát a nehézségek vagy a pénzhiány miatt nem is igazán fontosak számunkra ezek a régiók vagy makrorégiók. Ez nem így van. Több és nem kevesebb támogatásra van szükségük a makrorégióknak Brüsszelben. A következő kérdés. Ugye sokat beszélünk arról, hogy mi lesz 2020 után. A támogatások meg kell, hogy maradjanak, nem szabad, hogy csökkenjenek a támogatások. A regionális fejlesztési alapforrásaiért is küzdeni kell, és a strukturális alapok forrásaiért is, vagy a, említhetném a Horizon programot is. És ezekkel a forrásokkal olyan szakpolitikákat, törekvéseket kell támogatnunk, amelyek konkrét, nagyon konkrét eredményeket hoznak a régióban élők számára. És végezetül ugye elhangzott, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés, a szabályok egyszerűsítése, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak az egyes lépések, szakaszok, hogy az embereket meg lehessen győzni arról, hogy igenis érdemes részt venni ezekben a projektekben. Ugyanis ez nem mindig evidencia. A, politikusok, vagy akik támogatják ezeket a törekvéseket, nem mindig fenntartás nélkül teszik ezt. Vannak fenntartások, ezt is megtapasztaljuk, és ezek sokszor problémákat okoznak. De ami minket illet, szerintem a hangsúlyt az intézményközi együttműködése kellene helyezni. Itt van például az Adria és a Jón eh, tengeri régió. Az olasz szakértő azt mondta, hogy ebben a régióban nagyon sok a lobbista, jó, hát ez rendben van, de nekünk nem az a feladatunk, hogy eh, a lobbisták helyével lépjünk és gyakran megfeledkezünk erről. Ugyanabban a kategóriába soroljuk magunkat, mint a lobbistákat. Pedig ki kellene hangsúlyoznunk, hogy a régióbeli politikát intézményes támogatásban kell részesíteni. Köszönöm szépen, Kárlec úr, a következő Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Én személy szerint azt gondolom, hogy a makroregionális stratégiák nagyon fontosak az Európai Unió fejlődése szempontjából. Jakovcsics kolléga említett valamit, amit, amivel egyetértek, még mindig túl sok minden történik kísérleti jelleggel nem csak a finanszírozás módjával kapcsolatosan látjuk ezt, valamint a pénzek allokációja kapcsán és a projektek kiválasztása kapcsán. Az előadásokban is említették a, azt a problémát, hogy az operatív programok nincsenek összhangban a makroregionális stratégiákkal, és ugyanezt látjuk az EU legfrissebb politikáival kapcsolatban is, amelyekről ma is vitatkozunk az Európai Parlamentben és az intézmény közé tárgyalások során. Gondok, gondolok például a körforgásos gazdaságra és a tiszta energiákra vonatkozó csomagra, ahol sokat emlegetjük a regionális megközelítést. Maga az Európai Bizottság, amely a makroregionális stratégiákat útjára indította, ezen fontos szakpolitikákban a 2000 2010-es éveket megelőzően, illetve az, azok a, után, azok óta sem támaszkodik a makroregionális megközelítésre, a makroregionális stratégiákra. Mindenek előtt azt javasolnánk tehát, hogy a makroregionális stratégiák kapjanak kiemelt helyet az elkövetkezendő időszakban az EU-s szakpolitikákban, és összehangba kell ők, hozni vele a makroregionális stratégiákkal, a kohéziós politikát és a többéves pénzügyi keretet, így tudjuk igazán élete, életre kelteni a makroregionális stratégiákat. Egy másik dolog az irányítás megerősítése, ezzel is egyetértek. El kell mozdulni a kísérleti jellegtől a robusztusabb struktúrák felé egy olyan eljárás felé, amely a megfelelő döntéshozatali eljárásokat lehetővé teszi, lehetővé teszi a stratégiai célok meghatározását, a makroregionális struktúrák létrehozását. Létre kell hozni egy olyan testületet, amely a makrorégiók irányításával foglalkozik. Említenék még egy dolgot. Az aktuális európai politikákat, mint ahogy mondtam, összhangba kell hozni a stratégiákkal, elsősorban a 2020 utáni időszakra gondolok, és főként a közlekedés és az energetika kapnak kiemelt szerepet véleményem szerint, mert ezek nagyon fontosak, be kell építeni őket a makroregionális stratégiákba, és ezeken a területeken a makroregionális irányítást növelni kell azért, hogy az EU-s forrásokat valóban célzottan tudjuk elkölteni. Köszönöm szépen. Demátó asszony, parancsoljon. Grazie. Ehm, Köszönöm szépen. Csak egészen röviden. Legyünk azért realisták, értem azt, ami elhangzott. Tudom, hogy a támogatás, a pénzügyi támogatás kérdése rendkívül fontos, de hát azért maradjunk a realitások talaján. Tudjuk, hogy csökkentések lesznek a közös agrárpolitikában és a kohéziós politikában is csökkenni fognak a támogatások, és ez érinteni fogja a makrorégiókat is, vagy akkor itt nem követelhetünk több finanszírozást. Másrészt a parlament álláspontját annak alapján kell kialakítani, hogy milyen részletes adatokat kapunk a makri regionális stratégiákkal kapcsolatos projektek eredményességéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Demato úr. A listán a következő Nielsen képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon fontos eh, ez a mostani eszmecsere, ugyanis a makroregionális eh, eh, stratégia az egy viszonylag új jelenség, és meg kell néznünk, hogy eddig hogyan működött, mint kellene változtatni. Az én tapasztalatom Svédországról beszélek, tehát svéd tapasztalatokról, mi részesei vagyunk az balti tengeri makro régiónak, és nagyon aktívak vagyunk regionális szinten, az együttműködés már nagyon jól működik. Ami elhangzott, az sok szempontból is persze igaz. Az is igaz, hogy az ownership nincs rendben, tehát nem mérzi mindenki magáénak ezeket a projekteket. Az Európai Unió azt akar, hogy a mm, tagállamoké legyen a felelősség, sokszor azonban ezt visszahárítanák az Európai Unióra. Kezdettől fogva, tehát egy kicsit ez egy vákuma volt senki nem akart igazából felelősséget vállalni, holott a regionális szinten nagyon aktív aktívak voltunk, és megpróbáltuk a régiók közötti együttműködést erősíteni. Véleményem szerint pontosabban kellene meghatározni azt, hogy mi az egyes régiók szerepe. Azután mondhatjuk persze azt, hogy robusztusabb rendszereket szeretnénk, azt akarjuk, hogy a működés eredményessége javuljon. De ugyanakkor lehetnek nagyon nagy ambícióink, de két feltételt nem szabad szem előtt éveszteni. Az egyik az, hogy a tagállamok között is javuljon az együttműködés, a másik pedig az, hogy olyan területeken valósuljon meg az együttműködés, ahol ezt tényleg akarják a tagállamok. Például ilyen lehet a tengeri környezettel kapcsolatos együttműködés, de említhetnék néhány más területet is, amelyért a tagállamok felelősek, és amelyeket nagyon fontosnak tartanak, és akkor ott regionális területen a régiók közötti együttműködést is lehetne erősíteni. És hogyha így teszünk, akkor a kohéziós politikában is lehet eszközöket találni, ösztönzőket, a regionális alap, fejlesztési alap 5%-át mondhatjuk, hogy kapják meg a makroregionális stratégiák. A régiók akkor találhatnak partnereket más országokban, és indíthatnak közös projekteket. Tehát ez nem friss pénz, nem új pénz lenne, hanem a kohéziós pénzek kapcsán lehetne mondani azt, hogy ennyi és annyi százalék a kohéziós alapból felhasználható a makroregionális szinteken. Így lehetne erősíteni az együttműködést helyi vagy regionális szinten a hosszú távú gondolkodásra van szükség. Fontos, hogy azt is vizsgáljuk, hogy hosszú távon milyen következményei, eredményei vannak a regionális együttműködésnek a üzleti életre, az emberek életére, a környezetre, tehát milyen haszonnal járna az együttműködés. Egy békésebb világot és egy békésebb Európát tudunk így létrehozni. Köszönöm, Pilinszki úr. Egy kérdést szeretnék feltenni az előadóknak és a kollégáknak is címzem ezt. Jelen pillanatban, amikor, ahogyan elhangzott, a gondolkodás már folyik a következő MFF-ről, a éves pénzügyi keretről, és a hangsúlyt ennek kapcsán arra helyeződik, hogy eh, nem vagy több, hanem inkább kevesebb forrás lesz majd. A makrorégiók előtt álló legnagyobb kihívás eh, az, hogy növeljék a hozzáadott értéket. Kulcsfontosságú érv ez, és eh, a makro régiók azzal érvelhetnek, hogyha fejlesztjük a makro gazdasági együttműködést, akkor ott egy nagyobb eredmény haszon jöhet létre az egész unió névre. Például a foglalkoztatás területén a szegénység leküzdése eh, kapcsán energiakonverzió, zöld gazdaság, kék gazdaság eh, területén ugyanis érezzük, hogy itt eh, eh, van egy nagy potenciális erőforrás, amit eh, eddig nem használtunk fel eléggé. És ez a nagy erőforrás, ez a közös identitás ezekben a régiókban, ezeken a területeken, amelyek a makrorégiókat alkotják. Több kollega említette az budapesti, azt hiszem, hogy 7-800 résztvevővel megrendezendő találkozót. Ez nagyon fontos, hiszen ott lesznek vállalatok képviselői, önkormányzatok képviselői, hogyha megfelelő módon bonyolítjuk le az ilyen és hasonló találkozókat, akkor megvassulhat az, amiről Nilsson úr beszélt. Tehát egy, először is meg kell határozni, hogy százalékban, hogy a kohéziós alap hány százalékát lehet átcsoportosítani a tényleg a működő képes makrorégiók céljaira. És itt az Európai Bizottságnak van nagyon fontos szerepe, de emellett a makrorégiók governing body-ainak, az irányító testületeknek is. Felvetődött többször az egyszerűsítés visszautalnék arra, ami szintén elhangzott. Itt a legfontosabb az, hogy a, a makrorégiók prioritásait hogyan lehet integrálni az uniós össz célokba. Köszönöm szépen, Roppe úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagy örömmel hallgattam az előadá, előadókat, nagyon érdekes információkhoz jutottam. Hallottunk problémákról is, amelyekkel szembesülünk, amikor a regionális stratégiákat akarjuk megvalósítani. Itt nagyon gyak, nem túl gyakran beszélünk ezekről a kérdésekről, és én is jól értem, hogy ezek a stratégiák, ezek a programok nagyon hasznosak és minél nagyobb hasznot kellene, hogy hajtsanak ezek a stratégiák. Hallottunk a litván tapasztalatokról is, és nagyon örülök annak, hogy a balti régió mint nagyon jó példa került bemutatásra Ugyanakkor azonban az is érzékelhető volt, hogy nem sokan ismerik ezeket a makaró régió stratégiákat. Fontos lenne az is, hogy a célokat és a prioritásokat talán jobban kellene megfogalmazni. Talán ez nem sikerült nagyon jól és nem feltétlenül az EU szintjén, hanem helyi, regionális szinten, illetve a partnerek között kellene ezekkel a kérdésekkel foglalkozni ki kellene választani azokat az elgondolásokat, javaslatokat, amelyekből egy közös projektet lehet létrehozni, egy olyan programot, egy olyan projektet, amelynek a megvalósításával valódi konkrét eredményeket érhetünk el. Vegyük például az éghajlatváltozás kérdését. Ezen a területen, ez, ezt is kérülhetnénk prioritásnak, együttműködés a klímaváltozás elleni küzdelemben, például a balti tengeri régióban. Ez lehetne egy új prioritás a már korábbi prioritások mellett, amikre hallottunk, ilyen például az energia, de mellett más prioritásokkal talán hidat lehetne verni, több más intézkedések, így például az éghajlatváltozás elleni küzdelem felé is. Nagyon sokat beszélünk, ugye mindig újra és újra az egyszerűsítésről. Itt van az omnibus rendelet, ez a saláta rendelet, és válaszokat várunk sok felvetésre. Izgalommal várjuk azt is, hogy ez az omnibus folyamat hova vezet, és reméljük, hogy a kohézió területén is lesznek jó eredmények. 2020 utáni időszakra rátérve. Ugye a Brexit azt is jelenti, hogy közös erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Ugyanis a finanszírozás kicsit nehezebbé fog válni. Az együttműködés tehát nem csak a regionális eh, szinten, hanem a nemzeti szinten is kell majd párhuzamosan erősíteni, össze kell kapcsolni ezt a két szintet és az együttműködést ezen a két eh, szinten, ugyanis eh, a legfontosabb feladat ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Horvát képviselő vagyok, ezért nyilvánvalóan elsősorban az adriai jón stratégiára figyeltem oda. Elhangzott, hogy melyek a főbb problémák. Igazándiból nem öntől szeretnék kérdezni, nem az előadótól, hanem az Európai Bizottságtól. Az adriai jón stratégia végrehajtásának a legfőbb gondja az, hogy hiányoznak az administratív kapacitások, amelyek előfeltételét jelenték a stratégia végrehajtásának és sikerének. Ezt mindannyian tudjuk, persze, ezért az érdekelne, hogy az Európai Bizottság szerint hogyan lehetne a rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban felhasználni, és szeretném azt is megtudni, hogy lehet-e, és ha igen, akkor milyen mértékben lehet az administratív kapacitások növelésére fordítani a meglévő forrásokat az Adriaium stratégia keretében elengedhetetlen az is, hogy aktívan bevonjuk a polgárokat az együttműködésbe, ezért szeretném megtudni, hogyan lehet a polgárokat ösztönözni arra, hogy aktívan és megfelelő információk alapján vegyenek részt az, a stratégia végrehajtásában. Köszönöm. Spiráki asszony, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el először is azt, hogy mindannyian egyetértünk itt abban, hogy a makro regionális stratégiákat folytatni kell. Tehát mindenképpen folytatni kell ezt. Kérdés csak az, hogy hogyan. Valaki azt mondta, hogy fokozni kell az erőfeszítéseinket. Nos, a makroregionális stratégia két éves formányos ott voltam Horvátországban és Görögországban is. Mi helyzet a finanszírozással? kell egy újabb finanszírozási eszköz, hogy meglegyen a megfelelő finanszírozás a makroregionális stratégiához. Szerintem nem. Szerintem kiegészítő jelleget kell folytatni, de újabb pénzügyi eszközre nincs szükség. Ez nem lenne egy új, ne, nem kell egy újabb sor az MFF-ben. Technikai segítségre viszont szükség van. Egy másik kolléga már utalt erre korábban. Vajon mennyire vonzó ez a stratégia? Szerintem nem eléggé. Sem a városok, sem a régiók, sem a tagállamok számára. Úgy tűnik, hogy nem eredményorientált eléggé ez az egész struktúra. Még egy dolgot szeretnék eh, mondani, illetve kérdezni szeretnék valamit a végrehajtással kapcsolatban. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy a helyszínen mi a helyzet. Tehát nem, ennek, nem nekünk érdekes, hogy hogy alakulnak a makro regionális stratégiák, hanem a helyszínen mi a helyzet. Hány résztvevő, hány, hányan vettek részt ezekben a stratégiákban, és milyen az eredmény, hogyan vélekednek erről a résztvevők. Köszönöm szépen, Zeller úr az utolsó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szakértőknek is, hogy mérleget vontak számunkra. A makroregionális együttműködés eddigi erőfeszítéseivel kapcsolatosan. Nyolc évvel ezelőtt az első feladatom itt a parlamentben az volt, hogy a balti tengeri stratégia jelentéstevőjeként kellett munkálkodnom, és hát nem igazán jutottunk azóta sem előbbre, ami a végrehajtást illeti. A makroregionális együttműködés stratégiáit eredetileg arra szántuk, hogy egy adott témát kiemeljünk, amely különböző tagállamokat foglalkoztat, és a terv az lett volna, hogy ezek a tagállamok közösen a régióban található helyi önkormányzatok, hatóságok bevonásával a célt elérjék. A Balti-tengeri stratégiában például a Balti-tenger környezeti helyzetét javítottuk volna be, Oroszország bevonásával és az Európai Unió akkor szomszédos országaival. A tengerezen részét nagyon súlyosan érintik a környezeti hatások, és a tengeri hajóközlekedés ezt a tengert érinti a legnagyobb mértékben Európában. Közös kereskedelmi stratégiák és közös közlekedési stratégiák kialakítása lett volna a cél. Aztán született meg a Duna stratégia, ahol eredetileg az volt a cél, hogy a Duna egyfajta gazdasági ütőere legyen a Duna mentén fekvő országoknak. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságilag erős európai, közép-európai országok, Bajorország, Baden-Württemberg tartomány, Ausztria, a Duna révén kapcsolódtak volna az új tagállamokkal a Balkánon. és a Romániáig terjedően egy közös gazdasági térséget teremtettünk volna. Az egésznek csak akkor, csak akkor lehetett sikeres, hogyha az érintett tagállamok vállalják a szerepüket mindebben, és ezen múlik minden. Nem kell az egészet joga, jogszabályokkal alátámasztani, elég eszközünk is van már. Itt vannak a strukturális alapok, a határokon átnyúló együttműködés, az interregionális programok. Csak hát ezeket össze kellene fogni, és a közös cél érdekében bevetni. Ehelyett azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek a makrorégiókban elhelyezkednek, illetve egy-egy közös makrorégióban helyezkednek el, azok más és más célokat követnek az együttműködésben. Lengyelországból érkezett az ötlet, hogy legyen egy három tenger régió, tengert összekapcsoló régió, a Fekete-tenger, az Adriai-tenger és a Balti-tenger között. Hozzunk létre egyfajta politikai együttműködést az ott található országok között. Egy ideje a visegrádi országok, a visegrádi négyek is rendszeresen üléseznek, és ez is persze egy politikai csoportosulás. És aztán ma olvastam egy hírt, miszerint az Európai Unió a hat nyugat-balkáni csatlakozó országoknak új lendületet akar adni. Ezen a héten megbeszélések kezdődnek egy eh, regionális belső piacról, kö, több közlekedési és energetikai projekt aláírására kerül majd sor, amelyek a gazdaságot hivatottak fellendíteni. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Mont- Montenegro és Szerbia képviselőivel lesz, lesznek jelen, akik olasz, német és francia EU-s képviselőkkel találkoznak. Hát itt van a Duna makrorégió, amely pontosan ezt a célt követi el, elvileg. Most akkor ez mi? Most miért van szükség egy újabb kezdeményezésre? A kérdés az, hogy van-e valamiféle koherencia a regionális megközelítésben? Ki csinál mit, kinek mi a feladata, teljes már az űrzavar. A mai mérlegnek azt hiszem ennek is, erre is ki kell térnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és hosszú vita volt ez. Most pedig itt az igazi feladat a vendégeink számára. Mindenkinek két percet tudok adni, hogy megpróbáljon válaszolni a feltett kérdésekre. És hogy elmondják a véleményüket. Ki fog kezdeni? Okay, I'm first. Two minutes. Úgy látom, én kezdek. Két perc. Jó. Öt dolgot szeretnék elmondani, egész gyorsan. Nem kell. Nem kell aggódni, ez normális, hogy a kísérletezéssel kezdünk. Valamiféle tesztelés jelent a kísérletezés. Többféle életkorú gyerekünk van, van itt még csecsemő, van itt olyan, aki már óvodás, vannak tinédzserek is, nyilván minden gyereknek másmilyen típusú problémái vannak. Ezek a stratégiák nem arról szólnak, hogy megosztanánk az EU-t, ezek EU-s stratégiák, a makroregionális stratégiák. Tehát globális EU-s szakpolitikák megvalósításáról van szó, egy rugalmas környezetben, de egy bizonyos területre vonatkozóan. Például a bővítési szakpolitikáknál egész más a formátum, ez normális. De ez ma a realitás az EU-ban, és ne várjuk azt el a makrorégióktól, hogy jobban teljesítsenek, mint az EU. A második dolog. Két opciónk van. Egyértelmű, hogy a megszorításokra nagy szükség van, mert több pénz nem lesz. Tehát, vagy elismerik az EU-s vagy a tagállami globális programokban ezeket a makroregionális stratégiákat, ez azt jelenti, hogy van, lesz nekik egy külön költségvetési soruk, beszéltünk az 5%-ról, nem tudom, meglátjuk. A másik opció, hogy a klasszikus programokra koncentráljunk, Balti-tengeri program, Duna program, stb. Tehát valójában nem csupán egy régióról szólnak ezek a makroregionális stratégiák, itt másról van szó, többről van szó, de itt valami elvész. Nagyon fontos az, hogy itt stratégiai megközelítést alkalmazunk. Néha az volt a probléma a makroregionális stratégiákkal, hogy túlságosan sok célkitűzést szabtunk meg, Szerintem ritkítani kell ezeket a célkitűzéseket, ezeket a prioritásokat. Még egy dolog, ne felejtjünk el a parlament szerepéről, az ellenőrzésről, az Európai Parlamentnek azt hiszem, hogy el kéne érni azt a tagállami parlamenteknél, hogy ők is jobban ellenőrizzék, jobban nyomon kövessék ezt az egész kérdést. Köszönöm. Úgy látom, két perc, az lehetetlen, betarthatatlan, parancsoljon. Én is öt dolgot szeretnék mondani. Finanszírozási témák, ezzel kezdeném. Sokat halljuk azt, hogy nincs elég pénz. Lehet, hogy ezzel nem leszek ezzel népszerű, de nem ez a probléma. Egész egyszerűen koordinálni kell a rendelkezés álló eszközöket. Ott van a kohéziós politika, a Horizont 2020, LIFE, FC, Connecting Europe Facility, rengeteg pénzügyi forrásunk van, egész egyszerűen jól kell őket koordinálni. Tegnap a repülőn azon gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy lehet jobban koordinálni. És támadt egy ötletem. Elképzelhető, hogy a nemzetközi együttműködés részére egy újabb zsebet kell kitalálni. nem csak a kohéziós jövőjében kell bíznunk, elég nagy teher van a kohéziós politikán, azt mondjuk ez a legnagyobb EU politika, ez kapja a legnagyobb finanszírozást. Hogy a makroregionális, makroregionális stratégiákat is leginkább a kohéziós politikából finanszírozzuk. de hát ott vannak az egyéb válságok, az egyéb kihívások, migrációs kérdések, vagy a Brexit. Szerintem föl kell sorakoztatni egymás mellett a különböző pénzügyi lehetőségeket, és meg kell nézni, hogy ebből mire telik. Én azt gondoltam, hogy a, gyakorlati, a gyakorlatban ügyesebb vagyok, mint a megnyilatkozásaimban. Szerintem a politikusok legfőbb feladata és kötelessége, hogy beszéljenek ezekről a stratégiákról, és növeljék a láthatóságukat. De a kapacitást is mindenképpen növelni kell, tehát a végrehajtók esetében, akik a gyakorlatban megvalósítják ezeket a szakpolitikákat, az ő esetükben is képzésre kell törekedni. Az intézmények esetében, a végrehajtó testületek esetében Mondom, tehát azokra is figyelni kell, akik végrehajtják ezeket, projektmenedzserek, stb. Már többször is hallottam, hogy az EU, illetve a tagállamok és a régiók szerepéről is beszéltek. Olyan ez, mintha mindig a másik tér felére próbálnánk passzolni a labdát. Szerintem az Európai Bizottság szerepét kéne növelni, mert a makroregionális stratégiák megvalósítása egy nagyon bonyolult rendszeren alapszik, különböző szabályok, rendszerek, intézmények kavalkágyáról van itt szó. A bizottság szerepe szerintem korlátozható, hogyha vannak itt tagállamokon átnyúló projektek, szerintem ezeket nem kell felgyorsítani, ezek mennek maguktól. A három nem elvéről volt szó. Ez egy jó elv. De a jövőben azért ezt újra kéne gondolni hogyha jobb koordinációra törekszünk, a makroregionális stratégia esetében is jobb eredményeket akarunk elérni. Köszönöm. Következik, parancsolj. Köszönöm. Nekem 36 pontom lenne, ezeket gyorsan felolvasni. No, but in all seriousness, I have four. Um... Nem, csak négy rövid dolgot szeretnék elmondani. Elhangzott, hogy a makroregionális stratégiák hozzáadott értékét kell azonosítanunk. Ez nem könnyű feladat, de számomra valójában ez projektekről szól, a helyi kihívásokról, a helyi ügyekről. Ezeket a kérdéseket kell nemzetközi összefogással megoldani. Például az ukrán roma határon van egy Szolotvinói nevű város, ott a bányát elhagyták, és a Tisza folyó bemossa a bányában lévő sót a vízben, és ez rendkívül rosszat tesz a Tiszában élő halaknak. A makroregionális stratégián belül elkezdtünk ezzel foglalkozni, és van egy projektünk, aminek az a cél, hogy ezt megoldjuk. hogyha nem létezne a makroregionális stratégia, akkor valószínűleg nem is tudtuk volna, hogy létezik ez a probléma, meg se tudtuk volna ezt oldani. Ez csak egy példa. Több sikeres projekt van, illetve lehet még több is. A makroregionális stratégiák még mindig gyerekcipőben járnak, ezt mindenki elmondta, ezzel mindenki egyetért. Pontosan emiatt, pontosan amiatt, hogy nagyobb tapasztalatra van szükség, a bizottságnak és Brüsszelnek nem szabad, Brüsszel és a bizottság nem szabad, hogy elengedje ezeket a stratégiákat, tehát nagyobb támogatásra van szükség. Még nagyon hosszú utat kell bejárnunk, hogy hatékonyak legyenek ezek a stratégiák, és a jelenlegi helyzetben ezt csak úgy látom megvalósíthatónak, hogyha a bizottság és Brüsszel segít. Még egy dolog, remélem, hogy nem telt két perc. A makroregionális stratégiák közötti együttműködést is el kell mélyíteni. A gyakorlatban ezt úgy lehet megoldani, vagy úgy is meg lehet oldani, hogy az éves fórumunkon, az október 18-19 az, az utolsó plenáris ülést ennek szenteljük, hogyan lehet ezt a együttműködést elmélyíteni. Meghívtuk a négy stratégia soros elnökségét, és arról is fogunk beszélni, hogy mire kell törekedni jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó két perc. Parancsolja. Köszönöm. Öt kérdést kaptam, erre az ötre próbálok válaszolni. Mi a pénzügyi és az emberi erőforrási keret? Véleményem szerint a kohéziós politika az Európai Unió raison d'être. Ez hozzáadott érték úgy, ahogy van. Ez az Európai Unió hozzáadott értéke. Ezt szívesen kifejteném. Aztán ott van az emberi erőforrások, vagy az emberi tőké kérdése. A horvát képviselő említette, bizonyos tagállamokban, vagy résztvevő államokban, főleg az új tagállamokban, vagy azokban az országokban, akik részt vesznek, de nem tagállamok, itt azért az emberi erőforrásokat is kell még erősíteni. Hogyan lehet, hogyan lehet ösztönözni az igazgatás, illetve ahogy az emberek ezt magukénak érezzék, ezt milyen szinten kell ezt megtenni? Azért találták ki ezeket a stratégiákat, hogy jobban összeforjon az e Európai Unió, nem azért, hogy ezeket szétválasszuk. Vannak olyan stratégiák, akik a régi, regionális zászlót szeretnék lengetni, máshol a tagállami zászlót szeretnék lengetni a stratégia érdekében. Egyensúlyra kell törekedni, ez eseti jelleggel elbírálandó. Az UCR tapasztalatáról már írtam, de vannak más példák is. Minden egyes problémára, minden egyes makroregionális stratégiára más választ, más üzemmódot kell kitalálni, de az egyensúly nagyon fontos, delegálni kell amennyit, le, delegálni kell amennyit csak lehet, de a tagállami kormány jelenléte elengedhetetlen. Ez vajon alkalmas platformja arra, hogy a stratégiai kérdéseket megoldja a bizottság természetesen? Hát ezt pontosan erre találták ki, a stratégiai problémákat meg, megoldjuk. Ezzel nyitottam. Az önök feladata pedig az, hogy ezt reklámozzák, tudatosítsák, stb. stb. De minden résztvevőnek más a szerepe. Mit kell egyszerűsíteni az eljárásokat. Ez biztosan kell. Egyszerűsíteni, egyszerűsítésre kell törekedni. Lehet, hogy az igazgatási rendszeren is van mit lefaragni, de hát vannak bizonyos hatóságok, ők majd ezt dolgozzák maguknak a makro régiók, rájuk kell ezt hagyni, de az eljárásokat kell egyszerűsíteni. Ami hasznos, az úgyis túléli az összes változtatást. Azt hiszem az öt kérdésre válaszoltam. Az egyik kérdés fölmerült egy olyan kérdés is, hogy az emberek tudják-e, hogy léteznek ezek a makrorégiók. Szerintem mindenki tegye fel a kérdést a saját régiójában. föl kell tenni a kérdés, hogy a probléma helyi jellegű vagy regionális jellegű. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm az összes vendégünknek. Nagyon érdekes volt a vita. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is. Tudom, hogy valahol itt van a teremben. Akkor fogom majd megadni a szót a bizottság képviselőjének, hogyha a végrehajtási jelentésről beszélünk. Most egyelőre a vendégeink, az előadók véleményét hallgattuk meg. Köszönöm szépen! Szokás szerint késésben vagyunk, úgyhogy folytatjuk is a munkát. A 2020 utáni több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése van egy véleményünk. Derek Vaughan a régi részéről ennek az előadója. Meghallgatjuk őt, utána pedig az árnyékelentés jelentéstevők következnek módosítók beterjesztése szeptember 4-e délután, mert hogy alkalmazkodnunk kell a budget tagbizottsághoz. Olbricht úr itt van a budgettól, ő ott a jelentéstevő, von úrön következik. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy Olbricht kolléga itt van és meghallgatja a vitát, ezt nagyon hasznosnak tartom. Csak néhány héttel ezelőtt történt, hogy itt a szakbizottságban eszmecserét folytattunk a következő többéves pénzügyi keretről. Annak idején beszéltem arról, hogy szerintem melyek a kulcsfontosságú kérdések a szakbizottságunk szempontjából. Említettem például azt, hogy biztosítanunk kell, hogy a kohéziós politika számára megfelelő forrásokat biztosítsunk 2020 után is. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a költségvetés nagyon szűkösen alakul majd. Biztosítanunk kell, hogy megfelelő forrásokat kapjon a kohéziós politika, és továbbra is a kohéziós politika legyen az EU legfőbb beruházási eszköze. Említettem azt is, hogy valamilyen módon jobban kell kommunikálni a kohéziós politika előnyeit. EU szerte sok kedvezményezett, nem is tudja, hogy kedvezményezett. Láthatjuk ezt az Egyesült Királyságban és Velszben. De amikor a Regi Szakbizottsággal delegációs útra megyek, akkor, illetve a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsággal is, akkor is ezt látom. Elnök, hölgyeim és uraim, szeretném megkérni azokat, akik nem vesznek részt a jövőbeni MFF-ről szóló vitában hagyják el a termet. Rope úr. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, Von úr, folytassa. Köszönöm szépen. Persze mindig jó az, hogyha egy ülésteremen egy eszmecsere zajlik, és nem három-négy. Arról beszéltem tehát, hogy a kohéziós politika láthatóságán kell javítanunk. Annak idején elmondtam azt is, hogy biztosítanunk kell, hogy a kohéziós politika forrásait hitel alapúak legyenek, illetve támogatás alapúak legyenek, és ne hitelekre támaszkodjunk támogatások helyett, erre nagyon oda kell figyelni. Azt is elmondtam, hogy talán az MFF-et 5 plusz 5 éves keretben kellene kialakítani, mert ez egyfajta kompromisszum lenne azok között, akik 5 éves MFF-et akarnak, és azok között, akik 7 éveset szeretnének. Tehát az 5 plusz 5-ös megoldás egyfajta kompromisszum lenne. Elmondtam azt is, hogy a források közötti szinergiák kiaknázására jobban oda kell figyelni, mert ha különböző forrásokat össze tudunk vonni és együttesen alkalmazunk, akkor sokkal nagyobb hatást érnek el. Ezek voltak a főbb elemei az akkori felszólalásomnak. Ezeket a véleménytervezetben is szerepeltettem, ezeket a kollégák, ezt a szöveget a kollégák megkapták. Megpróbáltam a kollégák felvetéseinek a nagy részét is szerepeltetni a véleménytervezetben. Például szerepel benne annak szükségessége, hogy az MFF-ről mielőbb megállapodjunk, hogy a kohéziós politikában is mielőbb előbbre jussunk a végrehajtásban is. Minden alkalommal, amikor úgy éves pénzügyi keret születik, késedelmek keletkeznek, ami további problémákat okoz a végrehajtásban és az abszorpciós rátában. A kollégák megjegyzéseire reagálva bevettem a szövegbe azt is, hogy reagálnunk kell azokra a kihívásokra, amelyeket a Brexit okoz. Nagyon-nagyon elnézésüket kérem, szégyellem magam emiatt, de hát egyébként 8%-kal vezetnek most az Egyesült Királyságban azok, akik szeretnének az EU-ban maradni. Úgyhogy lassan az emberek rájönnek, hogy nagyon nagy hibát követtek el. Sajnos ez valószínűleg nem lesz elég ahhoz, hogy megállítsák a Brexitet. Jó irányba haladnak a dolgok, de hogyha az Egyesült Királyság kilép, ténylegesen kilép, akkor az EU-s költségvetésre ennek hatalmas hatása lesz, és helyén valónak tartottam ezt megemlíteni a véleménytervezetben. Az is szerepel a szövegben, hogy a kohéziós politika prioritásait aktualizálni kell, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak. Az eszmecsere során megvitattuk, mik ezek az új kihívások. Ezek mind-mind bekerültek a szövegbe többek között. Ezeket említették a kollégák az eszmecsere folytán, és remélem, hogy a kollégák örömére szolgál, hogy ezeket bevettem a szövegbe. Az első eszmecsere és az első tervezet megszületését követően létrejött, illetve megjelent az Európai Bizottság munkadokumentuma is a témában. Szerintem reflektálnunk kellene erre a reflektáló dokumentumra, és mindennek szerepelnie kell a véleménytervezetben is. Ezért magam is módosításokat fogok benyújtani azért, hogy reagálni tudjunk arra, amit a költségvetési biztos említett a munkadokumentumban. Jó lenne, hogyha megemlítenénk például azt, hogy a kohéziós politika milyen hozzáadott értéket teremt Fontos, hogy fel tudjuk mutatni, hogy a kohéziós politikának van hatása, eredményes és változtat a dolgokon. Hogyha meg akarjuk védeni a kohéziós politikát, akkor oda kell figyelni a teljesítmény alapú megközelítés az eredményre, és fel kell mutatnunk, hogy igazi értéket teremt a kohéziós politika. Ahogyan a múltban is hangoztattuk, a kohéziós politikát az összes régió számára hozzáférhetővé kell tenni. A bizottsági anyag megkérdőjelezi ezt az elvet, és szerintem nekünk ehhez ragaszkodnunk kell. A múltban is mindig mondtuk, hogy minden régiónak az Európai Unión belül előnyére kell, hogy váljon a kohéziós politika, úgyhogy ezt is érdemes megemlíteni a véleményünkben. Szólnunk kellene arról is, hogy egységes szabályrendszer jöjjön létre az összes forrásra nézve. A bizottsági anyag javaslatot tesz arra, hogy esetleg egy egyetlen egy alap jöjjön létre. Egységes szabályrendszert akar a legtöbb kolléga, ha jól értettem, ami az egy egységes alapot illeti, tudom, hogy ez miért bír vonzerővel, de ha megnézzük az EMP beli kollégákat, hát lehet, hogy számukra nem olyan vonzó egy ilyen javaslat. De persze érdekel, hogy a kollégák mit gondolnak erről. Aztán szerintem szólnunk kellene az ex ante feltételrendszerről is, és a kapacitásépítésről. Ez a két kérdés a jelenlegi programban kiemelt szerepet kapott, és tudom, hogy sok régióban az a nézet uralkodik, hogy a rossz abszorpciós ráta oka az ex ante feltételeknek való megfelelés nehézsége talán ezt is érdemes lenne megemlíteni. Ezek voltak számomra a legfőbb pontok, és azok az elemek, amelyekről legutóbbi eszmecsere alkalmával a kollégák beszéltek, valamint azok, amelyek a bizottsági anyaghoz kapcsolódnak. Várom a kollégák megjegyzéseit, javaslatait, de persze a jövőben is nyugodtan keressenek a kollégák árnyékjelentéstevők javaslataikkal, és várom a módosítókat is. Persze ezeket szeptember 4-ig kell benyújtani. És utána megvitatjuk a kollégákkal azokat is. Végezetül pedig kollégák, ez egy fontos vélemény a Regi Szakbizottság számára, mert lehetőséget biztosít, hogy az MFF-fel kapcsolatos nézeteinket világosá tegyük, valamint a kohéziós politikával kapcsolatos nézeteinket is. Úgyhogy fontos lehetőség ez, hogy világosá tegyük nézeteinket, Biztos vagyok benne, hogy a kollégák azonban tisztában vannak ezzel, és megmutatkozik majd ez a módosítókban is. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevő következnek, Spiráki asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő munkáját. nagyon jól előkészítette a véleménytervezetet. Szeretnék röviden szólni a bizottsági anyagról én is. Szerintem látni kell, hogy a problémákat felsorolja ez az anyag, és a rugalmasságra is külön kitér. A rugalmasság itt szerintem kulcs szó. Jó lenne, hogyha mi regészakbizottságként részt vennénk a rugalmasság kialakításában, és annak meghatározásában, hogy a rugalmasság hogyan érvényesüljön a kohéziós források területén. Emellett annak is örülnék, hogyha a pénzek komplementaritását és addicionalitását kiemelnénk. Szerintem ez egy olyan tendencia, amelyet már nem tudunk visszafordítani, és ez nem is feltétlenül baj. Az, amiről 7 évvel ezelőtt döntöttünk helyén való, most a legfőbb szempont az, hogy az efsi ből származó és az EU-ból költségvetéséből származó pénzek megsokszorozó hatására érvényre juttassuk. Az egyszerűsítés is nagyon fontos, ebben egyetértek az elhangzottakkal. Egységes szabályozásra van szükség, és még egy dolog, ki kell emelni a kohéziós politika által teremtett hozzáadott értéket a véleményünkben, és ezt összhangba kell hozni a hálózatépítéssel. És itt nem csak a tagállamok közötti kapcsolatokra gondolok, hanem az egyetemek, a KKV közötti kapcsolatokra és a magánszemélyek közötti kapcsolatokra is, hiszen ez utóbbiak is kedvezményezettei ennek a politikának. Köszönöm a következő árnyék jelentéstevő Tomasics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, aki nagyon sok javaslatunkat valóban figyelembe vette. Csak nagyon röviden szólnék a véleménytervezetről. Tudjuk, hogy a pénzügyi tervezés rendszerében vannak hiányosságok, a végrehajtásban is, ezért felhalmozódtak a kifizetetlen számlák, és egy nagy hátralék alakult ki. Emellett azt látjuk, hogy az operatív programok végrehajtásában 2014-2020 között szintén nagyon nagy haladék lemaradás alakult ki, ez pedig gátja lehet a növekedésnek strukturális megoldást kell találni ezekre a problémákra, de még a éves pénzügyi keret lejárta előtt kell ezt megtenni, és meg kell akadályozni, hogy ezek a problémák átgyűrűzzenek a következő időszakra. A jogalkotási megközelítésben 2018-ig le kellene zárni a folyamatokat a következő éves pénzügyi keret meghatározásában, azért, hogy a következő időszakban mielőbb megkezdődhessen a végrehajtás, anélkül, hogy az előző időszak hátralékai egyfajta terhet jelentenének. A kohéziós politikához való hozzáférés és a normatív stabilitás is fontos szempontok. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a szabályrendszert, és a finanszírozás hatékonyabb legyen. A folytonosság biztosítása hatékonyabb forrásfelhasználáshoz vezethet, és ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy mielőtt a kohéziós politika végrehajtási szabályait meghatározni. Foglalkozzon, illetve biztosítsa azt, hogy az eddigi tapasztalatokból és tanulságokból is táplálkozzunk, és ezeket átvigyük a következő időszakra. Köszönöm szépen, jó magam vagyok a következő árnyék jelentéstevő, bolgárul folytatom. Szeretném megköszönni Vón úrnak um, a vélemény elkészítését um, el tudom fogadni, nagyjából és egészében a javaslatokat. És szeretném kiemelni azt, hogy a kohéziós politika rendkívül fontos az uniós célok elérésének a szempontjából. Nagyon sok feladatot kell megoldanunk. Rugalmasságra van szükség továbbra is a pénzügyi kerettel kapcsolatban, hiszen előre nem látható kihívásokra is kell majd tudnunk reagálni. Az európai stratégiai eh, alap eh, és a többi alap eh, kombinált felhasználása is felvetődik. Sok szempontból érdemes megvizsgálni azt, hogy ez megkönnyítheti esetleg új projektek megvalósítását, magánpénzek bevonását. Ahogyan a véleménytervezés is kiemeli, fontos, hogy szinergia hatásokat tudjunk érvényesíteni más programokkal, kezdeményezésekkel összefüggésben. Hogy az új többéves pénzügyi keret 5 plusz 5 éves legyen, ez is egy javaslat, Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket biztosító projektekre kell koncentrálni, amelyek a versenyképességet növelik, vagy segítenek minket olyan fontos témák területén az előlépésben, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Tehát a több éves pénzügyi keret kontextusában azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy erősíteni kell a területi együttműködést, az interek programot, számok is kulcsfontosságú tényezők az EU sikeressége szempontjából. Ezek határon át nyúló projektek az egész Európai Unióban. Az Unió ki kell, hogy egészítse a nemzeti költségvetéseket, és ahol a nemzeti költségvetésekből nem lehet támogatást nyújtani, ott az EU közbe léphet és segíthet. Nagyon fontos, hogy a strukturális reformokat is segítsék az EU pénzek, hiszen ezek segítik majd azt is, hogy az Európai Unió intézményeit jobban láthatóvá tegyük, és világosá váljon az is, hogy igenis ezeket a folyamatokat transzparens módon lehet és kell lebonyolítani. A több éves pénzügyi keret rugalmas kell, hogy legyen, és kombinálható más pénzügyi eszközökkel, fontos az együttműködés a vidékfejlesztési eszközökkel, és szoros kapcsolatra van szükség az európai szemeszter, a gazdasági kormányzás tekintetében is. Az ágyék előadók tovább folytatják majd a munkájukat, és most Papadomulis árnyék előadó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mazsé úr, az én frakció márnyék előadója, szeretné megköszönni azt az előadónak, hogy nagyon jó előkészítő munkát végzett. Nagyon sok javaslattal egyetértünk, Bón tervezetéből, de a legfontosabb véleményünk szerint az, hogy továbbra is kitartsunk amellett, hogy a regi szakbizottság az anyagában hangsúlyozza ki azt, hogy a kohéziós politikának 2020 után is fenn kell maradnia. Ugyanis a Brexit után veszélyek fenyegetik a kohéziós politikát, és az előadónk is hát egy több dolgot elmondott ezzel kapcsolatban. Először is a kohéziós politika mm, pozitív elemeit ki kell hangsúlyozni. És nem csak ezt, hanem azt is ki kell hangsúlyozni, hogy mi történt volna, vagy mi történhetne, hogyha nem lenne, vagy nem lett volna kohéziós politika. Ugyanis az elmúlt években még a kohéziós politika ellenére is azt tapasztaltuk sajnos, hogy egyre inkább nőttek a különbségek. Hogyha nem lett volna kohéziós politika, akkor az egyenlőtlenségek, az egyensúlytalanságok még nagyobbak lennének. Másodszorban meg kell nézni, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban felhasználni a kohéziós pénzeket. Egyetértünk az előadóval, hogy erre a legjobb módot itt a visszanemtérítendő támogatás jelenti, tehát ne hitel, hanem ilyen visszanemtérítendő támogatás formájában folyosítsák ezeket a támogatásokat. Néhány veszélyről is szól a véleménytervezet, amelyek a kohéziós politikát fenyegetik. Az egyik ilyen veszély az, hogy a rugalmaságot kicsit túltágan próbálják értelmezni. Mit is értek ez alatt kicsit konkrétabban? Krecu asszony, a biztosunk, támogatja a kohéziós politikát, és ez rendben is van. De sajnos a bizottságban vannak olyan biztosok is, akik ellenzik a kohéziós politikát, és akik megpróbálják eh, gyengíteni a kohéziós politikát. Ezért eh, fontos, hogy a kohéziós politika ellenfelei ne eh, legyenek sikeresek az egyszerűsítéssel persze egyetértek, de ez semmiképpen nem jelentheti azt, hogy csak egy alap legyen. Lehet egy közös szabályrendszer az alapok számára, de túl veszélyes lenne, ha csak egyetlen egy alapba akarnánk sűríteni ezeket az alapokat. Fontosnak tartom azt is, hogy az 5 plusz 5 éves opciót támogassuk az előadónkkal együtt a több éves fenzi keret hossza kapcsán. A regionális szakbizottság tovább folytatja majd a munkát, és védi a kohéziós politikát. Köszönöm szépen. A következő árnyék előadó parancsoljon. Rupi képviselő. Köszönöm. A kohéziós politika számunkra rendkívül fontos feladat, ez az egész kérdéskör nagyon lényeges. A kohéziós politika jövőjén gondolkoznunk kell. A véleménytervezetet nagyon jónak tartom. Az előadó figyelembe vett különböző véleményeket. Amikor a Brexit negatív következményeiről beszélünk, természetesen ez negatív hatás fejt ki a kohéziós politikára is, a Brexit. Más szakbizottságoknak és a bizottság, Európai Bizottságnak is be kell tudnunk bizonyítani azt, hogy a kohéziós politika nem kevésbé fontos, mint más EU-s szakpolitikai területek. A kohéziós politika a jövőben még több veszéllyel fog szembenézni. Vannak, akik támadják, vannak, akik a regionális politikát másképpen ítélik meg, és a regionális fejlesztés, illetve a kohéziós politika kapcsolatát szeretnék, hogyha eh, az ebben a jelenlegi alapban lévő eh, források, mint egy 30%-a régiókhoz kerülne, független attól, hogy a kohéziós politika kategorizása szerint eh, mennyire erős, vagy gazdasági, mekkora gazdasági erőt képviselnek. És lennének olyan régiók ebben a rendszerben, amelyek egyáltalán nem kapnának finanszírozást. Gondoljunk például a Leader Plus eh, eszközre, mi minden régióban igénybe lehet venni, és ebből a szempontból eh, az lehet a vezér elvünk, hogy eh, a bizonyos finanszírozást azok a régiók is kaphassanak, akik eddig nem voltak jogosultak. A beruházási politikáról még röviden, ez nagyon fontos. Az én régiómban, a balti régióban ennek az aránya egy 10 százalék, nagy hiányosságok mutatkoznak, és hogyha nem biztosított a finanszírozás, akkor az végeredményben majd adósságok felhalmozódásához fog vezetni, ezeket tovább kell görgetni a következő időszakban, tehát ezeket az elveket jobban kell alkalmazni. Nem asszony. Köszönöm szépen. A két, két héttel ezelőtt tudtuk meg azt, hogy hogy fog kinézni pontosan az MFF. Öttinger és Krécu biztosok számoltak be erről. Nem túl rózsás a helyzet. A kolléga, előttem szóló kolléga a kijelentéseivel nagyban egyet tudok érteni. Egyrészt a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban nagyon gyorsan meg kell egyeznünk, hogy elkezdjünk, el tudjunk kezdeni döntéseket hozni, és a kohéziós politikával kapcsolatban mi hamarabb el tudjunk kezdeni tárgyalni. Az Európai Szociális Alap, illetve az, e, az, a szociális alappal az európai polgárok ért és tennünk kell valamit, tehát más alapokról is szólnunk kell, de ha de csak akkor lehet egy-egy alap mellett teljes messzélességgel felépni, hogyha megbizonyosodik annak a hozzáadott értéke. Az 5 plusz 5 elvet is érvényesíteni kell a kohéziós alappal kapcsolatban, de itt is kikötnék valamit. Az 5 év felénél is kell egy felülvizsgálatot tartani. A kohéziós politikát hihetőbbé kell tenni, amely a kihívásokra hatékonyan tud válaszolni, tehát a keretnek sokkal rugalmasabbnak kell lennie. A migráció, illetve a védelmi kiadások, nos, ezeket nem szabad a kohéziós politika eszközéből finanszírozni, más eszközök után kell nézni. Fontosnak tartom azt, hogy a különböző felek megértsék eh, egymást. A bolgárok nem tudnak erre már tovább várni. Jó lenne, hogyha végre hasznosan tudnánk fellépni. Tehát hatékonyabbnak, szavahihetőbbnek kell lenni a kohéziós politikának, közelebb kell kerülni az igazi problémákhoz a, a régiókban, a, a önkormányzatokban. Egyensúlyt kell teremteni, egyrészt az eljárások egyszerűsítése között, másrészt pedig a kötelező ellenőrzés között, ott természetesen azt is ellenőrizik, hogy milyen módon, milyen módon költöttünk, és mire. Itt van előtte még azoknak a listája, akik eh, szeretnének hozzászólni, veszi szó képviselő. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos meses. Köszönöm szépen. Hát néhány hónapja már benne vagyunk a kohéziós politika jövőjére szóló vitának a kellős közepében. Most a 2020-as időszak utáni MFF-ről beszélünk. Az egész biztos, hogy a Brexit a költségvetésben földrengésszerű hatással jár majd, hiszen nettó befizetőről van szó. Az eseményeket ezzel kapcsolatban természetesen majd nyomon kell követni. De a Brexit nem az egyetlen dolog, ami befolyásolja majd az unió jövőjét, ez nyilvánvaló. A bizottság például most vitatja meg az MFF jövőjét. Az új kihívásokat meg kell tárgyalni, és nem szabad, hogy a kohéziós politika európai dimenzióját ez csökkentse. Milyen eszközeink vannak arra, hogy a gazdasági fejlődést és a kohéziót növeljük? Támogatásokkal, kölcsönökkel, pénzügyi eszközökkel, ezek kombinációjával? Mégpedig úgy, hogy egy-egy témára koncentrálunk? Minden lehetséges, és az egészen biztos, hogy a kohéziós politika hozzáadott értékét megfelelően robosztus érvekkel kell majd alátámasztani. Kézzelfogható eredményekre van szükség, és meg kell védenünk a kohéziós politikát, a jövőben is ennek kell lennie a legfontosabb beruházási eszköznek. Az egyszerűsítést is tovább kell vinni, ezt a szakbizottságban a ciklus eleje óta mondjuk, és az MFF is megteszi, meg kell, hogy tegye majd a tőle telhetőt ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök az. Van Miltenberg, the floor is yours. Van Miltenberg képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt az elnöknek szeretnék köszönetet mondani, és hát egy nagyon eh, erős akcentusom van hollandul, ezért nem anyanyelvemen, inkább angolul fogok beszélni. A tervezetről szólva, a legtöbben elmondták már, hogy az EU regionális politikáját károk fogják érni mindenképpen. Az Intereget említette elnök asszony nagyon helyesen, és szükséges lenne növelni a költségvetést, de hát a Brexit miatt ár már a régió közé együttműködést is negatív hatások érik, a határon átnyúló transznacionális együttműködés is szenvedi a Brexitet. Ne legyenek olyan illúzióink, hogy a regionális politika a jelenlegi szinten maradhat. A személyes véleményem az, hogy azért akkor is minden tőlünk terhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy jöjjön a 2.0 regionális politika, ahol is azt mondjuk, hogy ez nem revolúció, nem forradalom, hanem egy evolúció. Úgy fejlődünk tovább, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak az eredmények, a teljesítmény és a valós szükségletek, amelyeket a strukturális alapokból kell finanszírozni innovatív pénzügyi eszközökről is szó van a véleményben. Szerintem a harmadik bekezdés egy kicsit túl defenzív. A pénzügyi eszközökben az FC kapcsán is szó van, ilyen az FC 3.0, és nem lehet eltekinteni a pénzügyi eszközöktől, nem lehet ezeket kikapcsolni, ezek is fontos finanszírozási lehetőséget jelentenek. Az 5 plusz 5 év MFF kapcsán felmerül az a kérdés, hogy mikor lesz az értékelés. Ugye most van egy félidős értékelés két és fél év után, és mindig, amikor ez zajlik a félidős értékelés, akkor látjuk, hogy nincs elég anyag, nincs elég adat ahhoz, hogy egy érdemi értékelést tudjunk végezni. Ez a tapasztalat az előző időszakokból. Úgyhogy nem tudom, hogy két és fél év után, vagy pedig inkább talán csak öt év után lenne célszerű elvégezni elemezni a félidős értékelést, erre is lenne lehetőség. Egyetértek az előadó azon megjegyzéseivel, hogy a kohéziós politika ki kell, hogy terjedjen minden európai régióra. Mindenhol vannak szükségletek, még a fejlett régiókban is. Szükség lehet például az innováció, kutatás, a fejlesztés támogatására. Ez kulcsfontosságú, és nagyon örülök annak, hogy amikor a kohéziós politika építő kockáiról beszélünk, akkor itt azt is kimondjuk, hogy minden európai régió kell, hogy részesüljön a kohéziós pénzekből. Amikor az MFF-ről beszélünk, nem lenne célszerű elkezdeni a vitát olyan alapokról is, mint például a globalizációs és kiigazítási alap, és hogyan tud, lehet ezekkel majd együttműködni. Talán a strukturális és beruházási alap keretében, aminek a hatáját meg lehetne változtatni. Ezen kezdhetünk gondolkozni. Itt nem grálavagok módjára a kelyhet, a serleget kell megtalálnunk, hanem itt tényleg a valóság ez, amivel szembesülünk, küzdenünk kell, és uh, let's make uh, the regional policy great again, tegyük ismét nagyjá a regiós politikát. Bresszó asszony. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a kollégának, hiszen szenvedélyesen és folyamatosan foglalkozik a költségvetési kérdésekkel. Lenne néhány észrevétele. A 310-es, 311-es cikket figyelmesen elolvassuk a pénzügyi kitételekre vonatkozóan, akkor azt láthatjuk, hogy a vezérelv alapján amikor újabb hatáskörök, újabb szakpolitikák születnek meg, akkor ezeket kísérni kell megfelelő finanszírozásnak is, hogy elvigyünk forrásokat a legalapvetőbb szakpolitikákból, ugye alapvetően a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika tartozik ide, tehát hogy innen elvegyünk valamit, hogy mást tegyünk, ezzel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy ez így nem megfelelő. És nyilvánvalóan a Brexit is még fölborítja a helyzetet majd. A saját forrásokkal foglalkozó munkacsoport jelentése alapján elmondható, hogy nem szabad az európai polgárokra plusz terhet róni, hanem sokkal inkább a globalizáció irányába kell elindulni. Nos, nekünk is ezt kéne tenni. A hagyományos forrásokat nem szabad elvonni a kohéziós politikából. A legutóbbi fórumon azt hallottuk, hogy ismételten teljesíti a saját céljait, a saját feladatait a kohéziós politika. Ugyanis a válság alatt bizonyos eszközök, eszközök hiányoztak, de a kohéziós politika végre a mikrogazdaság, ugye azzal a mikrogazdasági hatása jár, amire létrehozták ezt, tehát hogy konvergenciát teremtsen meg a különböző régiók között. Ez ismételten bekövetkezik, mert mondom, képes arra a kohéziós politika, hogy ellássa a szerepét, csak úgy, mint a válság előtt. Azt szeretném kérdeni a bizottságtól és a tanácstól, hogy mi hamarabb döntsenek egy dologban. Hogy a kohézió az összes régiót megillető politika el, mi legalábbis így véljük, ha ez így van lesz, ha ez így marad, akkor egy újabb rendeletre van szükség, és ezt párhuzamosan kell kidolgozni az MFF-fel. Egyébként elnézést, itt kikapcsolom, amit ki kell kapcsolni. Ha nem így járunk el, akkor egészen biztosan képtelenség lesz ebben a ciklusban az új kohéziós politikát elfogadni. És akkor éveket veszíthetünk a kohéziós politikából a következő ciklusból fog eltelni még jó néhány év, hogy ezt helyrehozzuk. Tehát így nem lehet takarékoskodni, kérem szépen. Tehát a két dolgot párhuzamosan kell elvégezni. Azt kérjük, hogy a tanács velünk együtt mondja el a véleményét arról, hogy a, régió, hogy a kohéziós politika az összes régióra vonatkozik-e vagy sem. Mi így gondoljuk, jól lenne, hogyha a tanács és a bizottság is nyilatkozna erről. Ezáltal tiszta vizet öntünk a pohárba, enélkül nem tudjuk elkezdeni a munkát az új rendelettel kapcsolatban. Tehát elveszítenénk en, annak az esélyét, hogy még ebben a parlamenti ciklusban mondjuk valami értelmeset a kohéziós politika jövőjéről. Köszönöm, Fáni Szörő úr voorzitter. Dank u wel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Derek nagyon érdekes szerepet tölt be, ugye az Egyesült Királyságbeli kollégáról van szó, aki nagyon jó információkat tud adni arról, hogy ugye egyre kevesebben támogatják a Brexitet. Elég nehéz a szerepet, amit most betöltesz, ugye exit a Brexitből, hogyan lehet esetleg kilépni a Brexitből. Ez egy kicsit a dokumentből is kisugárzik, kiderül, ugyanis a dokumentumból azt kellene, hogy világosá váljon, hogy mik a fő építőkövek. Azt kell, hogy sugározza ez a dokumentum, hogy nagy a hozzáadott értéke a kohéziós politikának, még a többi politikánál is nagyobb, és persze egyszerűsítés minden alkalommal, ez elmondjuk az egész omnibus csomag kapcsán, készeknek kell lennünk, jó, és fel kell gyorsítani mindent. Az, az mff be kapcsolatban született egy remek reflexiós vagy vitaindító anyag, még készen állunk, és készen állunk arra is, hogy igen, minden régióra megnyissuk a kohéziós pénzeket, persze felmerül a kompenzáció, de Európa több dokumentumot készített, ugye tematikus koncentrációra vonatkozott, ott most már 63 milliárd szerepel, ugyanúgy a Horizont 2020 kapcsán azt kell látnunk, hogy Európa még mindig az élen jár az innováció területén, a piaci viszonyokban. És nincs vesztenivaló időnk, gyorsan kell cselekednünk, mert megvan az a kockázat, hogyha most elkezdünk mindent végig gondolni, újra gondolni, akkor szerintem ez nem jó kihívás kell intézni a bizottsághoz, hogy elmondani, hogy igenis mi készen állunk, itt lehet lépni, és hogyha most azt mondja, hogy ki kell igazítani a társfinanszírozási arányokat, jó, akkor csinálja meg a, a bizottság. Ha kevesebb pénz van, akkor forrásokat kell szerezni, igen, akkor ezt biztosítani fogjuk. De nem lehet most minden egyes ponton, a vitaindító anyag minden egyes pontját teljesen újra gombol tárgyalni a tanácsban, hogy most a máltai soros elnökség alatt mi történt. Ha megnézzük, hogy mit mondanak a tagállamok, a tagállamok ugyanazt mondják. Itt van a felülvizsgált eh, kohéziós eh, politika eh, kapcsán strukturális változásokat akarnak elérni. Szlovénia, Horvátország kapcsán erről sokat hallottunk, és sok tagállam is meg akarja változtatni a kohéziós politikát, nem meg akarják változtatni a beruházási politikát, és hát nyilván látszik az, hogy változott a környezet. Nem az az érzésem, hogy szinte e, a tagállamok szerepét kell most aláhúznunk. Persze mi a régiók fejlesztésért vagyunk felelősek, de a tagállamok nagyon fontosak, hogy a társfinanszírozásban rájuk eső részét biztosítsák, és több éven keresztül. Most itt hét évről van szó, ennyiben állapodtak meg a tagállamok, ez a head commitment a tagállamok részéről, ez a fő kötelezettségvállalás, és a tanácssal konzultálva ilyen módon kell tovább haladnunk. Én látom azt, hogy készen vagyunk erre, készen állunk, és ez a készenléti állapot, ez nyilvánvaló. Persze módosító indítványokat fogok benyújtani, aznak tükröződnie kell az anyagban, hogy igenis készen állunk. Dolgozom egy állásfoglaláson a plenárisra a reflexiós vagy vita indító anyaggal kapcsolatban. Ez októberbe kerül a tervek szerint a plenárisra. Most ebben benne kell, hogy legyen az, amit egy kémi mi igenis készen állunk. Fél év, egy év alatt megszülethet az új rendelet és ha ezt kimondjuk, akkor ez egy kicsit pozitív van alapot ad ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen. Listámon az utolsó hozzászóló Olbricht úr. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Derek munkája rendkívül érdekes, ugye itt különösen a vitaindítóanyag, a reflection paper kapcsán. A regi szakbizottság számára két elem különösen fontos. Az egyik a kohéziós politika jövője. Erről még nagyon sok dokumentum szól majd a következő hónapokban. A másik dolog pedig az új MFF kapcsán mi a kohéziós politika szerepe. Az első téma sokkal nagyobb, a másik egy kicsit korlátozottabb mértékű, itt elvekről van szó. A kohézis politika elvei hogyan illeszkednek az MFF-be. Az igazi kérdés az, én és mi parlament megalkottunk egy állásfoglalást a Költségvetési Bizottságban, amiről a plenárison októberben lesz szavazás. Úgyhogy jó lenne a módosítókat még a plenáris szavazás előtt benyújtanák. A budgetben szeptemberben lesz a szavazás, és ez lesz a reagálásunk a bizottság anyagára. Ez egy politikai nyilatkozat. Miért? Azért, mert a regi azt a kérdést teszi fel, hogy mi, regi szakbizottság, a bizottság által javasolt keretek között akarunk-e dolgozni. Ott ugye van öt forgatókönyv, és ezek közül négyben megkurtítják a kohéziós pénzeket. Csak az ötödik szenárióban van ez a kérdés nyitva a, vagy párhuzamosan ezzel az öt forgatókönyvben, ahogy Bresszó asszony is elmondta, tegyük le az asztalra, hogy a kohéziós politikának mik a fő elemei, és ne az öt forgatókönyvről beszéljünk, hanem arról, hogy mi legyen a kohéziós politika jövője helyi, regionális, nemzeti szinten is, ugye, vagy azt kérdezzük, hogy mennyi pénzt akarunk, és ehhez igazítjuk hozzá a politikát, vagy először kimondjuk, hogy milyen politikát akarunk követni, és ehhez keresünk meg a forrásokat, a pénzt. Ez a fő probléma, mert hogyha a pénzből indulunk ki, ugye kevesebb pénz lesz, akkor arról beszélünk, hogy hogyan kell megvágni, csökkenteni a kohéziós politikai célokat. De ennek a fordítottja az lenne, hogy beszéljünk a kohéziós politikáról, annak a jövőjéről, és persze a pénzügyi következményekről is. Nincs jó megoldás, őszinte legyek, de az biztos, hogy először is eh, Juncker úr elmondja majd szeptemberben a State of the Union, az unió állapotáról szóló beszédét, és ebben a kohéziós politika több eleméről is szólni fog. Tehát ez a szeptemberben októberben szavazunk a plenárison az EU jövőbeni finanszírozásáról szóló bizottsági vitaindító anyagról. Különböző szakbizottság véleményvezérei saját kezdeményezésű jelentéseket készítenek, amit a Költségvetési Bizottság koordinál, és erről majd márciusban lesz e, a szavazás. Utána áll elő a bizottság majd egy jogalkotási javaslatával, valószínűleg májusban, júniusban, és akkor fog indulni igazából a nagyon nehéz vita, ami rövid lesz, nagyon rövid, 6-7 hónap, úgyhogy mindennek addigra már készen kell lenni. Csak annyit mondanék, hogy együtt kell működni különböző szakbizottságokkal. De itt egy politikai döntésről van szó. Ugye miről beszélünk? Politikáról, vagy pénzről. És eh, a szakbizottságban ezt el kell eh, dönteni, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor szét fogunk esni, el fogunk veszni a részletekben. Köszönöm szépen. Elnézést de ha megengedik. Elnézést kérek Walter Sessiso úrtól, késésben vagyok. Már reggel óta késésben vagyunk, úgyhogy ha önnek ez megfelel, akkor átalakítjuk egy kicsit a délutáni ülést, és az ön véleményét délután beszélnénk meg, vitatnánk meg, 4.45-től kezdve. Ez elfogadható, Valkár Szöszisz úr? Köszönöm szépen. Igen, 4.45-kor kezdenénk, mert késésben vagyunk. És Valkár Szöszisz úrnak el kell menni, igaz? Por, por mi parte no hay inconveniente. Részemről semmi gond, sőt, nagyon jó, hogyha a többi kollégának ez elfogadható, akkor én eh, nagyon hálás lennék probléma csak az, hogy fél egykor dolgom van. A különböző spanyol delegációk egy programot hoztak nekem létre, muszáj ott lennem. Tehát vagy most mondom el gyorsan, és akkor nem maradhatnék itt a vitán. De engem ugye nem az érdekel, hogy én mit mondok, mert azt úgy is tudom. Engem az érdekelne, hogy a többiek mit mondanak. Úgyhogy megköszönöm önnek is, elnök asszony, és a többi képviselőnek is. Örülök annak, hogy el tudjuk halasztani ezt a vitát 16.45-re, ugye jól mondom? 16.45. Jó, köszönöm. Elvileg itt maradhatnánk még, nem juthatnánk, elnyújthatnánk a délelőtti ülést, de Valkar Szeszizónak is el kell mennie, úgyhogy talán ez a legjobb megoldás. Tehát 4.45-kor visszatérünk majd az ön témájára folytassuk a vitát. Még van 10 percünk. Moszkúr úr, röviden szeretne hozzászólni. Röviden, röviden, ha lehetne. Semmi gond, elnök asszony, tisztelt kollégák! Két és fél éve dolgozom itt az Európai Parlamentben, és a kohéziós alapokról sokat beszéltünk. Nem szeretném, hogy a Brexit ürügyként lépjen fel, hogy megkérdőjelezzük a kohéziós politikát. Persze, nem volt tökéletes a kohéziós politika, voltak hibák, de ne felejtjük, hogy nagyon sok minden történt. A szigeti régiók számára Például kiváló eszköz volt ez az infrastruktúrák létrehozásához, illetve a területfejlesztéshez. Amikor az ember autóbalesetet szenved, és az ember és az embernek megsérül mondjuk a lába, akkor nem az első reflex, hogy levágjuk a lábat, hanem megpróbáljuk meggyógyítani. tehát a kohéziós, a kohéziós politikákat nem szabad megkérdőjelezni, bár voltak problémák, azt kéne azt kéne megpróbálni eh, előidézni, hogy és létrehozni, hogy harmonikus módon tudjanak fejlődni a területeink. Köszönöm. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Thank you, Madam President. Um, I can be very brief, you'll be pleased to hear. Uh... Köszönöm szépen, röviden fogok én is hozzászólni. A bizottság örüli ezt a, örül ennek a vitának a 2020-as utáni időszakkal kapcsolatban. Ha megengedik, akkor gratulálok ennek a szakbizottságnak, hiszen nagyon konzekvens volt a megközelítésük, ennek örülünk. Tehát a jövőre vonatkozó építő kockákra vonatkozóan is, vagy tekintetében és más jelentésekkel kapcsolatban. Egy dologról szeretnék beszélni, ezt már vonul említette a bevezetőjében. Szerintem a szakbizottság számára hasznos lenne, hogyha bizonyos dolgokat a Reflection Paper-ben lefektetnének. Von úr már erre a kérdésre gyakorlatilag megfelelt. A Reflection Paper célja, hogy vitát indítsunk tehát nem válaszokat szeretnénk adni ezzel, legalábbis még most nem. De a nagyobb láthatóság és a jobb kommunikáció témáját azt látom, úgy látom, hogy nagy támogatás kísért, ennek örülök, és köszönöm azt a támogatást is, amit a radikális egyszerűsítést, egyszerűsítés kapott. Most már általában ezt így szoktam fogalmazni, hogy a radikális egyszerűsítés a dolgokat radikálisan, ezt a dolgot radikálisan le kell egyszerűsíteni, de azért egyfajta folytonosságra is törekedni kell. Szerintem nagyon sok alapelv nem megkérdőjelezendő. A kérdés csak az, hogy, a kérdés csak az, hogy jogszabályokra hogyan lehetne az alapgondolatot lefordítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vón úr. Kérem, foglalj össze a helyzetet. Köszönöm szépen. Szerintem itt átfogó volt a konszenzus a kollégák között is, vagy a bizottsággal is, legalábbis ami a regionális fejlesztési kérdéseket illeti. Mindenki megegyezik a lényegben, tehát hozadott értékre van szükség, az MFF-et és mi hamarabb le kell tárgyalni, tudjuk mik a célkitűzések, illetve a különböző hitelek, támogatások esetében is szinergiákat kell kialakítani, illetve még egy dolog, talán az EFSZ-t is föl kell venni a szinergiák körébe, és az is nagyon fontos, hogy az összes régió kapjon kohéziós alapot a jelentésben a láthatóság növelésére is utalok, tehát nagyon fontos az, hogy a kedvezményezettek tudják, hogy ők kedvezményezettek. Látni kell, vagy láttatni kell a kohéziós politika segítségével létrehozott projekteket. Elég sok garanciát építettünk a rendszerbe, a kollégák utaltak a rugalmasságra is, természetesen célunk, hogy a kohéziós politikában legyen rugalmasság, mert tudni kell reagálni a változó helyzetre. De figyeljünk oda, hogy az MFF, figyeljünk arra is oda, hogy az MFF-be beépített rugalmasság megfelelő-e, mert a kohéziós politikának alapvetően más célja van. A múltban már voltak arra vonatkozó példák, hogy ez a két dolog nem ugyanaz, tehát figyeljünk oda, hogy az MFF-ben a rugalmasság az nem ugyanaz, mint a kohéziós politikában a rugalmasság. Az 5 plusz 5 éves elvvel kapcsolatban is úgy láttam, hogy megegyeztek a kollégák, tehát egyetértünk. Szerintem 5 év után kell megtenni a felülvizsgálatot, még egy dolgot hozzátennék, öt év elteltével nem egy sima fél felővizsgálatot felülvizsgálatot kell létrehozni, hanem hanem egy igazi újragondolásra van szükség. Sokszor előfordul az, hogy fél időben felülvizsgáljuk a dolgokat, és semmi nem történik, minden úgy marad. Mondom, nem erre van szükség, hanem újra kell gondolni a dolgot. három kolléga is említette, hogy az lenne a legjobb, hogyha ugyanaz a szabályrendszer vonatkozna az összes alapra. Lehet, hogy a szakbizottság erről nem így gondolkodik, de azok, akik erről beszéltek, azok ezt mondták. Örültem annak, hogy Jan felidézte az öt forgatókönyvet a Reflection Paperből, és hogy ennek milyen, ezeknek milyen kihatása van a kohéziós politikára. Felmerül a kérdés, hogy minek van prioritás a finanszírozásnak, vagy magának a szakpolitikának. Ahogy Jan is elmondta, októberben lesz majd egy olyan állásfoglalás, amit követ egy, egy saját jelentés. Szerintem ezek a dokumentumok kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a dilemmákat valahogyan feloldjuk. Tehát sok mindenben meg tudunk egyezni, sok mindenben egyetértünk, még, brek, még a Brexit után is bizonyos dolgokat ö, ö, ki kell kötni, az embereknek folytonosan el kell mondani, hogy miről szól az Európai Unió sok ember van, aki a kohéziós politikával kapcsolatban szkeptikus. Itt csak most egy rövid véleményt kell megfogalmaznunk, vannak, terü- vannak terjedelembeli megkötések, mindenki szeretne a lehető legtöbb érvet felsorakoztatni egy ilyen véleményben, hát ezt próbáljuk most is megtenni, várom a kollégák módosítóit, a cél az, hogy erőteljes, masszív véleményt hozzunk létre, alkossunk meg. Köszönöm szépen, a módosítók benyújtásának határideje még mindig szeptember 4-e. Még egy utolsó mondat. Bresszó asszony. Azt mondják itt nekem, hogy önnek születésnapja van. Gratulálunk! Boldog születésnapot! Minden jót kívánunk a Regi Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen! Ezzel lezárom a délelőtt ülést.